So colleagues, if everyone... Tisztelt kollégák, kérnék még egyszer mindenkit, hogy foglaljon helyet. Előre is köszönöm. So, okay, colleagues. Köszöntök mindenkit, kollégák, ezen az ülésen, amelyet a Fejlesztési Szakbizottság és a Külügyi Bizottság együtt szervez az első napirendi pontunk a napirend elfogadása, nem jelezték számomra, hogy bárki módosítani szeretne ezen, úgyhogy feltételezem, hogy elfogadhatjuk. A második pont pedig az elnök közleményei, de nincsenek elnök, elnöki közlemények. Köszönöm. Ez azt jelenti, hogy át is térhetünk a harmadik napirendi pontra, az új humanitárius válaszadási tervre Irak számára. Ez egy nagyon fontos konferencia és a Fejlesztési, valamint Külügyi Szakbizottság nevében szeretném ma köszönteni Önöket ezen a magas szintű rendezvényen, amelyet együtt szervezett az Európai Unió és az ENSZ, valamint a Fejlesztési Szakbizottságunk, tisztelt vendégeink. Nagyon időszerű ennek a konferenciának a megrendezése, ugyanis nagy horderejű, jelentős a humanitárius válság Irakban. Gyakorlatilag két millió ember kényszerült arra, hogy elhagyja otthonát, és több mint 8 millió ember szorul humanitárius segítségre. Ezek borzasztó számok, főleg ha figyelembe veszük, hogy milyen szenvedést kénytelenek elviselni ezen emberek nagyon nehéz hozzájutni azokhoz, akik rászorulnak a segítségnyújtásra. A konfliktus súlyosbodik, és nagyon fontos, hogy védelemmel részesítsük sürgősen a segítségre rászorulókat, főleg nőket és gyermekeket. A menekültek és az otthonukat elhagyni kényszerülő gyermekek nem férnek hozzá az oktatáshoz sem, az életüket a különböző traumák, az erőszak fémjelzi tegnap. Tudják, hogy az Európai Fejlesztési Napok alkalmából beszéltem illetékesekkel, akik arról tájékoztattak, hogy az otthonukat elhagyott személyek átlagos életkora 17 év. Gyakorlatilag az emberek így az oktatáshoz sem férnek hozzá. Éppen ezért nagyon fontos, hogy választ adjunk ezen személyekre. Éppen ezért fontos, hogy komoly lépéseket tegyünk meg Irakban, hogy segítséget nyújtsunk és oktatást biztosítsunk ezen nemzedék számára. Most pedig eh, abban a megtiszteltetésben van részem, hogy Kyung Kwang Wang asszonyt eh, köszöntsem, aki az ENSZ humanitárius ügyekért felelős eh, főtitkár helyettese és a gyorsegélyek összehangolásait felelős koordinátor helyettes, valamint Stiliniades biztos urat, aki a humanitárius segítségnyújtásért és a kezelését felelős biztos. Kang asszony, nagyon örülök annak, hogy eljött hozzánk ön az ENSZ-en belül a gyorságiek összehangolásáért, a humanitárius válaszadás koordinálásáért felelős. Nagy érdeklődéssel fogjuk hallgatni önt, és biztos úr, annak is örülünk, hogy ismételten eljött hozzánk. A DEVE és az AFET bizottságok örömmel fogadták az Irakra és a Szíriára vonatkozású finanszírozási tervet. Két olyan országról van szó, amelyet nagyon súlyosan sújtott ez a konfliktus. A humanitárius segítségnyújtást fokoznunk kell. A világ együttesen kell, hogy fellépjen, és rendelkezésre kell bocsátanunk a szükséges forrásokat. Brock úr szeretne hozzászólni? Igen, köszönöm, ha megengedi. Mikrofont kérünk. A mai eszmecsere rendkívül fontos. Az iraki parlament szóvivője is itt van velünk, ez pedig rendkívül fontos. Stabilitást kell teremtenünk ebben a régióban. Egy delegációt fogok vezetni Iránba, holnap indul ez a delegáció, és úgy gondolom, hogy ezt is abban a kontextusban kell megvizsgálnunk, hogy stabilitást kell teremtenünk ebben a régióban. Hát olyan országban, mint Irak, nem tudjuk az integrációt erősegíteni, a befogadást, és nem érjük el azt, hogy a társadalom különböző rétegei összetartsanak, akkor a politikai eredmények is aggasztóak lesznek. Hogyha a szunita kisebbség az országban nem érzi azt, hogy őt is egyenlő félként kezelik, akkor nagyon nehéz lesz hitelesen fellépni a daesh szemben. Örvennek annak, hogy a humanitárius és fejlesztési vonatkozású kérdéseket is megvizsgáljuk Irakkal kapcsolatban. A stabilitásnak van egy gazdasági és szociális alapja, ez pedig kulcsfontosságú. Éppen ezért hálás vagyok azért, hogy a humanitárius ügyekért felelős főtitkár helyettes és a gyors segélyekért összehangolásait felelős koordinátor helyettes az ENSZ részéről eljött hozzánk, és felszólal elünk, és kifejti majd azt, hogy mi az, amit együttesen megtehetünk. Ugyanígy örvendek annak, hogy az iraki parlament is eh, képviselteti magát. Örülök annak, hogy Tony Lake eh, barátom is itt van. Nagyon köszönöm, hogy eljött, és így egy eh, széles körülveszmecserét tarthatunk arról, hogy az Európai Unió hogyan léphet fel hatékonyabban. Köszönöm szépen, és remélem, hogy tartalmas lesz a vita. Köszönöm szépen. Most pedig a vitaindító beszédeket fogjuk meghallgatni. Először is szeretném a szót átadni Kang asszonynak, parancsoljon öné a szó. Thank you very much, Madam Chair. Madam Chair uh... Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt elnök asszony, Brock úr, tisztelt Stylianides, biztos úr, Elzsebudi úr, tisztelt iraki delegáció, hölgyeim és uraim, az ENSZ részéről Ban Ki-moon főtitkár úr és az új sürgősségi segítségnyújtási koordinátor Stephen O'Brien, valamint az összes iraki partnerünk nevében köszönöm szépen, hogy szolidaritást mutatnak jelenlétükkel az iraki néppel. Köszönöm szépen az Európai Parlamentnek, az Európai Bizottságnak, hogy megszervezték ezt az eseményt, illetve köszönöm szépen az európai lak- lakosságnak, amiért támogatják a humanitárius segítségnyújtást Irakban és világszerte. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az elmúlt 18 hónap során az irakiak szörnyű tragédiát szenvedtek el, illetve szenvednek el folyamatosan. Egy évvel ezelőtt félmillió irakira kellett elhagynia otthonát, biztonságot keresve, mert, az, mert Ambárban egyre inkább növekedett az erőszak az iszlám állam és a kormányerők között. Az, az iszlám állam ellenőrzése alá került az ország nagy része, több mint három millió menekültről tudunk ma, és többeknek menekülniük kellett attól a szörnyűséges erőszaktól, amely, amely átsöpört az országon. Vannak sokan olyanok is, akik nem is tudják, hová forduljanak, hol keressenek menedéket, biztonságot. Gyakorlatilag egy vallási konfliktus kellős közepén találják magukat. Rengeteg férfi, nő és gyermek kellett, hogy elhozza, elhagyja otthonát és közösségét egy bizonytalan jövőért. Nemrégiben 13 ezren menekültek el Ramadiból, amikor is az iszlám állam ellenőrzése alá került a város. Több millió irakinak van szüksége most sürgőségi segítségnyújtásra és humanitárius segítségre. A különböző iraki közösségeket egy aránt érintette az erőszak. A gazdaság térdre kényszerült, nem működnek a különböző kórházak, az egészségügyi rendszer, iskolákat romboltak le, illetőleg a menekültek elszállására használják ezeket az épületeket. Emellett a életfenntartás költségei nagy mértékben megnövekedtek, miközben a bérek rendkívüli módon csökkentek. A gyermekek is az erőszak áldozatáival váltak szisztematikusan, sokaknak menekülniük kellett, és a családok menedéket keresnek az iskolákban, az elhagyott épületekben, az utak mellett, és a határok mentén. Nem férnek hozzá a legalapvetőbb szolgáltatásokhoz, mint lakhatás, tiszta víz, egészségügyi ellátás és oktatás. Hölgyeim és Uraim, az ENSZ és partnerei tekintettel erre a szörnyű helyzetre nagy mértékben eh, megnövelték erőfeszítéseiket eh, az érintett országokban az elmúlt év során. Az iraki humanitárius eh, műveletünk az egyik legnagyobb és legkomplexebb világszerte, több millió irakit támogatunk havonta, élelmiszert, tiszta ivóvizet és alapvető élelmiszereket juttatunk el a rászorulóknak. Emellett a menekült táborokban gyógyszereket és élelmiszereket osztunk. A gyermekek és nők számára pszichológiai segítségnyújtást biztosítunk azok számára, akik traumát szenvedtek el. Láthatjuk azonban, hogy a finanszírozásban nagyon nagy hézagok mutatkoznak, további segítségnyújtás nélkül lehet, hogy 15%-kal 15 kell az elkövetkezendő hetek során csökkentenünk a programunkat. Valós veszélye áll fenn annak, hogy több millió ember nem tud hozzáférni majd az alapvető élelmiszerekhez, a tiszta vízhez és alapvető szolgáltatásokhoz. Ezért jöttünk el ide ma, hogy elindítsuk Irakban a humanitárius reakciótervet, amelyel remélhetőleg az elmúlt kilenc hónap során romló helyzetet sikerül orvosolni. 497 millió dollárra lenne szükség azért, hogy az év fennmaradó részében megfelelő körülményeket lehessen biztosítani az érintettek számára. Az ENSZ-nek szüksége lesz az Európai Unióra a továbbiakban is, hogy együtt biztosítsuk a humanitárius segítségnyújtást. A különböző híradásokban láthattuk, milyen drámai a helyzet, láthattuk például, hogyan foglalták el Moszult, családoknak kellett menekülniük, az iraki nép nap mint nap megéli ezt a katasztrófát. Megoldásokat találunk az erőszak megállítására. Mindaddig azonban, amíg ezt nem érjük el, segítenünk kell az iraki lakosságon, mégpedig mielőbb. Ez a humanitárius terv egy utat mutat afelé, hogy mielőbb segítsünk az iraki nőknek, férfiaknak és gyermekeknek, nem hagyhatjuk őket cserben. Köszönöm szépen. Thank you, thank you, madam. Köszönöm szépen. Kán úr, biztos úr, parancsoljon önél szó. Dear Linda, dear Elmar. Kedves Linda, kedves Elmár, tisztelt Dzsabúri úr, tisztelt Szindi miniszter úr, méltóságok, hölgyeim és uraim! Először is köszönetet szeretnék mondani az Európai Parlament a FET és Devesek bizottságok elnökeinek, hiszen itt egy nagyon fontos rendezvényt szerveztek meg. Elmár Brocknak és Linda McEvennek szeretnék köszönetet mondani. Megint megmutatták azt, hogy jelentősen eltökeltek abban, segítsék az irakiakat abban, hogy a háború tragikus hatásain túlendüljenek, hiszen ennek nagyon súlyos hatása van a következő generációkra, és ezen kívül köszönetet szeretnék mondani dr. Salim Abdullah al úrnak, aki az iraki parlament szóvívője, illetve dr. Ali Szindinek, aki a kurdisztáni regionális kormány tagja. Köszönöm, hogy eljöttek a konferenciára. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt. Kedves barátaim! Több mint egy évvel vagyunk azután, hogy elindult Irakban az első hulláma az otthonokat elvesztette embereknek. Egy olyan konfliktus ez, amely az egyik legsősebb humanitárius válságot idézte elő. Meg szeretném ragadni a mostani alkalmat arra, hogy elmondjam, az Európai Parlament az ISIS-t, az Európai Unió az isis a terrorizmust jelentős mértékben elutalja, és fontos, hogy ez a destruktív hozzáállás megszűnjön. Kettős célú a misszióm, az első személyesen szeretném kifejezni az Európai Unió szolidaritását az irakiakkal, illetve az iraki kormányjal biztosítani szeretném őket afelől, hogy a mi eltökéltségünk stabilábbakon áll, hosszú távú, és második megjegyzésem, hogy a helyzetet a helyszínen vizsgáltuk meg azért, hogy a hiányosságokat felderítsük, illetve az igényeket felmérjük Bagdadban nagyon sokan kényszerültek otthonukat elhagyni olyan emberek, akiket arra kényszerítettek, hogy elhagyják otthonaikat és tulajdonok, tulajdonaikat. Ramadi, különböző városok, falvak, ahonnél több mint 200 ezer ember kényszerült elhagyni otthonát és máshova menekülni. Szeretnénk többet megtudni az ő tapasztalataikról, agályaikat is meg szeretnénk hallgatni, illetve biztosítani őket a felől, hogy nincsenek egyedül. A gang a főtitkárasszony elmondta már azokat a sokkoló számadatokat, amelyek tükrözik az iraki humanitárius válságot. Több mint 8 millió ember szorul sürgős segítségre, majdnem a felük gyermek. Ez a szám növekedett 400%-kal, mégpedig egy éven belül. Azt gondolom azonban, hogy a legrosszabb sajnos még hátra van, hiszen a konfliktus egyre intenzívebbé válik. Körülbelül két millió ember válik majd az, évek, az év végéig szintén nem. Ez a válság az egész országot és minden közösségét súlyosan érinti. Egy videó bejátszást fogunk megtekinteni, azért, hogy valóban lássuk ennek a tragédiának a tényleges arcait. Olyan személyekről van szó, akik ránk támaszkodnak, az ő igények azonban közös igények. Éppen ezért fontos, hogy továbbra is szolidaritást vállaljunk, illetve kézzel fogható szolidaritást vállaljunk. Nagyon örülök annak, hogy az Európai Unió teljesítette morális felelősségvállalását már a válság kirobbanása óta az Európai Unió az egyik legnagyobb humanitárius donor Irakban. Második megjegyzésem, Szaudi-Arábia szintén nagyon sok segítséget nyújtott. Köszönöm szépen az ön nagy lelkűségüket. Közös támogatás nyújtásunkat azonban intenzívebbé kell tenni. A súlyos valóság azt tükrözi, hogy a humanitárius segítségnyújtás igenis alulfinanszírozott Irakban. Ennek eredményeként több millió ember nem tud hozzáférni vízhez, alapvető élelmiszerekhez, lakatáshoz egészségügyi szolgáltatásokhoz. Az alapvető eh, túlésre szükséges szolgáltatások hiányoznak. Tehát itt eh, élethalál kérdéséről van szó. illetve egy nagyon súlyos biztonsági fenyegetettségről. Mindenen, mindennek nagyon súlyos destabilizáló hatása van az egész országra nézve, és a fragmentáció, valamint az erőszak ördögi körét táplálja mindez. Nagyon fontos, hogy a válság áldozatait támogassuk, ez megfelelő finanszírozást nyújtsunk, és ez nem pusztán morális kötelezettség, hanem szükségesség is. Éppen ezért ennek prioritást kell adni az Európai Unió, az iraki kormány számára is, illetve a nemzetközi közösség is fontos, hogy ezt prioritásként kezelje. Nagyon fontos, hogy eljussunk minden sérülékeny emberhez, és nem politikai alapokon kell a döntéseket és a támogatást hoznunk, függetlenül attól, hogy ki milyen közössége származik, milyen régióból érkezik, mindenkit támogatnunk kell, aki a támogatásra rászorul. Kedves barátaim, várom az előadásokat, illetve a mai vitát de először megnézzük a rendszertől készített videót, amelyet a monetárius munkáról készített Irakban a helyszínen. Köszönöm. يعني هذا العراقي صار بعد ما إلى يعني كأنه ما يعني ما إلى أي شيء ما إلى أي دور ما إلى أي قيمة بالحياة úgy tűnik, mint hogyha ebben az életben nem lennének már értékek. Azzal fenyegettek bennünket fegyverekkel, hogy hagyjuk el az otthonunkat. Senki nem eh, segített meg bennünket, és a régióban mindenki utálattal eh, tekint ránk. óriási problémát jelentenek azok az emberek, akik otthonaikat elhagyni kényszerültek, és nagyon fontos, hogy segítséget tudjunk nyújtani az ENSZ segítségével is. megnyitottuk otthonainkat, ezért, hogy ezeket az embereket befogadjuk és segítséget nyújtunk. De azt gondolom, nem tudjuk megoldani ezt a feladatot egyedül, itt nemzetközi felelősségről van szó. azt mondták, hogy várjunk még egy hetet, egy hónapot, de ez nagyon nehéz, ez rengeteg idő, és nem könnyű gondoskodni ezekről a gyerekekről. Ezek a, a pici kidegvízben fürdenek. Mit tett ez a kicsi, hogy megérdemelte ezt a, a sorsot, egy sátorban kell lakni a szabad ég alatt? Köszönjük szépen. Láthattuk a helyzetet az Ebril közeli menekült táborokban. Ismerjük a jordániai, libanoni helyzetet, azt is láttuk, hogy Törökországban mi történik, és láthattuk, hogy borzasztóan embertelen az ottani helyzet azok számára, akik arra kényszerülnek, hogy ott éljenek. És mi kezünkben van a lehetőség, hogy tegyünk valamit ez ellen, ugyanakkor politikai megoldás is szükséges a humanitárius segítség nyújtás mellett, ugyanis a menekültáborokban csak a tüneteket tudjuk orvosolni, de nem a kiváltó okokat és problémákat, ezért eh, érdeklődéssel várom azt, hogy Salim Abdullah al-Khaburi, az iraki parlament szóvivője, mit eh, oszt meg velünk, hiszen óriási teher nehezedik rá az iraki parlament elnökére, annak érdekében, hogy az iraki társadalomban a befogadásért, az integrációért dolgozzanak, és stabilitást teremtsenek, amely a mi segítségnyújtásunk szempontjából is kulcsfontosságú. Elnök úr, a szó. Parancsoljon a szó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 بسم الله الرحمن الرحيم السيد رئيس لجنة العلاقات في البرلمان الأوروبي Köszönöm szépen. Tisztelt Szakbizottság elnök, a kedves kollégánk, nagyon örülök annak, hogy ma önök előtt szólhatok humanitárius segítségnyújtási tervindítása kapcsán Irakban, és köszönetet szeretnék önöknek mondani, népem nevében, kormányom nevében, és saját nevemben is. Ezen kívül köszönetet szeretnék mondani az ENSZ csapatának is. Liz Kerendi asszony vezetésével nem volt könnyű ezt a tervet elindítani, illetve az összes humanitárius szervezetnek köszönetet szeretnék mondani az összes erőfeszítéseikért, annak érdekében, hogy enyhítsék a hontalanok helyzetét Irakban. Irakban érkeztünk, hölgyeim és oraim, a civilizáció bölcsőjéből, egy olyan országból, amely egy gyilkos terület most, és népe vérét ontják. a terroristák. Ennek hatása van a lakosságra, az intézményekre, a lakosság életére. Irak politikai szempontból két lábon áll, de nagyon fontos, hogy a terrorizmus ellen felvegyük a küzdelmet, hiszen ennek nem csak az iraki lakosságra van hatása, hanem a nemzetközi közösség életére néve, és a terrorizmus nem ismer határokat, és nincsen kivétel ez alól. Éppen ezért nagyon fontos a nemzetközi erőfeszítésekre van szükség a a nemzetközi szervezeteknek együtt kell dolgozniunk velünk azért, hogy megállítsuk ezt a terrorizmust, és ne engedjük meg, hogy népünket nyomás alá helyezzék, illetve hogy más életet erőltessenek a városainkra. Nagyon fontos szembenézni a terrorizmussal, illetve az emberek életébe befektetni. Fontos, hogy a gyermekeknek legyen mit enniük, azért, hogy az emberek nevez méltó körülmények között élhessenek, és a nemzetközi szervezetek tevékenysége az adományokra alapoz. Minden érintettnek, minden donornak köszönetet szeretnék mondani a hontalanok segítségért. Itt gyermekekről, nőkről, férfiakról, árvákról, idősekről is szó van akik jogait eh, nagyon súlyosan megsértették. Itt egy emberiség ellen elkövetett bűncselekményekről van szó. A donorországok szolidaritása hozzájárult ahhoz, hogy enyhítsük az emberek szenvedését, illetve eh, több százezer ember életét megmentsük gyógyszereket juttassunk el hozzájuk, élelmiszert, oktatást tegyünk lehetővé, hiszen a jelenlegi helyzet igen bonyolult a nemzetközi közösség, eh, és eh, az nemzetközi közösséghez szólok. Fontos, hogy folytassák a segítségnyújtást, eh, és a humanitárius segítségnyújtást tovább vigyék. Az elmúlt időszakban ez a segítségnyújtás rosszabbodott, Ramadi városa ellen támadások óta. Ezt a problémát Irak nem tudja önállóan megoldani. Irak mindig is donorország volt, és az összes menekültnek eh, segítséget nyújtott mindenkinek, aki rászorult eh, a segítségre, oktatás, egészségügyi szolgáltatásokra. Az olajárának csökkentése miért többek között az ország nem tudja a saját igényeit kielégíteni. Több százezer hontalan ember él Irakban a terrorizmus fenyegetése alatt. Az erőszak elterjedt, és ez túlment minden elképzelhető határon. Minden törvényt megsértettek a terroristák, ebben ezért az iraki kormány több millió dollárt próbált meg a hontalanok segítsége érdekében felszabadítani, speciális bizottságokat állítottunk fel annak érdekében, hogy a hontalanok helyzetét figyelemmel kövessük, annak érdekében, hogy az elszolgáltatásokat hozzáférhetővé tegyük. Irak integrált tervet fogadott el a térség újjáépítése érdekében, Nagyon fontos, hogy ezeket a városokat segítsük abban, hogy újból befogadhassa polgárait. Egy nemzeti operatív központot állítunk fel, amely 24 órában rendelkezésre áll, illetve figyelemmel követi a hontalanok helyzetét, illetve sürgősségi sejtet hoztunk létre minden egyes minisztériumban, illetve a kormányzó elnökli ezt a sürgősségi bizottságot mindennapi szinten követjük az eseményeket, a minisztériumok is, és a parlamentünk is. Hölgyeim és uraim, a helyzet, amely szembe találjuk magunkat, egyre súlyosbodik, napról napra szörnyebb a helyzet, és a lakosság szenvedése ehhez mérten arányos. Éppen ezért egy felhívást szeretnék intézni az összes donor országhoz, annak érdekében, hogy sürgős segítséget nyújtsanak a terv keretében. A terrorizmus veszélye nem csak pusztán az áldozatokat fenyegeti, hanem egy olyan fenyegetettségről van szó, amely nem ismer határokat, és a társadalom minden rétegére kiterjed, itt sem ismervén a határokat dicsérő szavakkal szeretném illetni a humanitárius segítségnyújtás, a civil szervezetek erőfeszítéseit Irakban, hiszen ezek a szervezetek nagyon nehéz körülmények között dolgoznak, és veszélyes körülmények között megpróbálnak eljutni a hontalanokhoz, akik eh, messzebbi térségekben is élnek, nem könnyű az ő feladatuk. Tehát még egyszer köszönetet szeretnék mondani a civil szervezetek humanitárius segítségnyújtásáért, és köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, elnök úr. Most pedig szeretném megadni a szót Anthony Lake-nek, aki az UNICEF ügyvezető igazgatója. Parancsoljon önni a szó. Köszönöm szépen, Brock úr. tisztelt Stylianides úr! Mikrofont kérünk. Hallanak? Először is egy jó hírrel szeretném kezdeni, ugyanis Irak szemben azzal, amit amire sokan számítottunk, nem vált egy elfeledett válságá, hanem nap mint nap találkozunk Irakkal az újságok címoldalán, a televízióban is, a hírekben és a közösségi oldalakon is. A rossz hír azonban az, hogy a viták, a blogok, a hírek sokkal inkább politikai és katonai konfliktusokról szólnak, nem pedig az emberi, emberi szenvedésről. Körülbelül egy évvel ezelőtt az egész világot megrázta azon százezrek menekülése, akik Moszult hagyták el. A jazidi és egyéb kisebbségek helyzete nők és gyermekek, akiket termékekként adtak el a piacokon. Nem erőszak és gyilkosság volt a napirenden. Manapság a figyelem máshova fordult, noha az emberi szükségletek továbbra is súlyosak, és az atrocitás is folytatódik. Éppen ezért meg kell kongatnunk a vészhalangokat, ugyanis ez a válság továbbra is rendkívül nagy horderejű, és a végét még nem látjuk. Sziliniadis úr is elmondta, hogy több mint 8 millióan, köztük 4 millió gyermek Irakban sürgős segítségre szorul. Képzeljék el, hogy ez gyakorlatilag ötször annyi ember, mint ahányan Brüsszelben és vonzás körzetében laknak, ők mind sürgős segítségre szorulnak. A múlt hónapban majdnem 200 ezer embert űztek el Ramadiból, és negyed millió menekült hagyta el Szíriát. A kurdisztáni térségben most már majdnem egymillióan vannak menekültek és olyan személyek, akiket elűztek otthonukból. Ezek nem pusztán statisztikák, nem pusztán számok, itt emberekről van szó, olyan emberekről, akiket láttunk a videófelvételen is. Családokról, akiket elűztek otthonukból, akik elveszítették munkájukat, életüket, a közösségüket kényszerültek elhagyni. Olyan férfiak és nők, akik megpróbálnak a megélhetésükről gondoskodni, és a gyermekek jövőjéről. Olyan gyermekekről, akik, akiknek játszani és tanulniuk kell. Ez a helyzet azonban nem csak a menekülteket érinti, hanem a befogadó közösségek, kormányok és a humanitárius ügynökségek kapacitását is meghaladja. Ők azért küzdenek nap mint nap, hogy eleget tegyenek a menekültek igényeinek. Ugyanakkor számos olyan terület, ahol dolgozunk, fegyveres csoportok ellenőrzése alatt áll. És ehhez azt is hozzá kell tennünk, hogy előreláthatatlan, eh, hogyan fog alakulni ez a vészhelyzet, ugyanis a biztonság, a humanitárius helyzet naponta változik, nagyon sokan vannak úton, menekülnek, és eh, nehéz éppen ezért a segítséget eljuttatni hozzájuk. Azt is láthatjuk, hogy eh, több mint több százezer ember fogja valószínűleg ismét elhagyni otthonát, ahogyan a harcok folytatódnak. De még akkor is, ha figyelembe vesszük ezen kihívásokat, cselekednünk kell. A humanitárius partnerek a kormányzatok együttműködésével élelmiszert, vízet és alapvető ellátást tudnak biztosítani majdnem két millió menekülő embernek. 200, több mint 200 ezer ember van olyan menekült, menekült táborokban, amelyeket a közelmúltban hoztunk létre. Több mint 5,3 millió gyermeket sikerült a gyermekbénulás ellen beoltani, és ez nagyon fontos eredmény, hogyha figyelembe vesszük, mennyire összetett a helyzet. Körülbelül 270 ezer gyermek, akik a válság, a konfliktus legáltatlanabb áldozatai, hozzáférnek az oktatás valamilyen formájához. Ezek nagyon nehezen kivívott eredmények, ugyanakkor figyelembe kell vennünk, hogy a jelenleg nyújtott segélyek továbbra is egész egyszerűen elégtelenek. 4,4 millió ember, hangsúlyozom, 4,4 millió ember szorul élelmiszerellátásra. Több mint három millió az iskolás korú gyermek és tinédzser, akik nem tudnak hozzáférni, nem tudnak részt venni az oktatásban. Több mint 650 ezer otthonát elhagyni kényszerült gyermek gyakorlatilag egy éve nem jár már iskolába. Több mint 7 millióan igényelnek vizet, alapvető egészségügyi ellátásokat és ezen közösségeket különböző betegségek is sújtják. A kolera, a kanyaró, ezek valós fenyegetések. Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy milyen erőszaknak és milyen kegyetlenségnek vannak kitéve az Irakban élő gyermekek, főleg nők és gyermekek, akik ki vannak téve a fizikai erőszaknak, a rabszolgaságnak és a, nemzet, és a nemi erőszaknak szeretném kiemelni mindezek közül a rabszolgas sorsba való döntést, ez meg, megtörténik, ez bekövetkezik a gyerekeket, öngyilkos merénylőként használják fel. Minden egyes jogfosztás, minden egyes kínzás, atrocitás nem csak a gyermekek jelenjét, hanem a jövőjét is sújtja. Megfelelő egészségügyi ellátásra van szükség, hogy ne kockáztassuk a jövő nemzedékeit. szükség van a megbocsátásra, a megbékélésre, hiszen hogyan fogják tudni enélkül újjáépíteni Irakot a konfliktus vége után. Nagyon sok a kihívás, nagyon sok a szükséglet, amelynek nem tudunk eleget tenni. Emlékeztetném önöket arra is, hogyha megtesszük annak 70%-át, amire szükség van, vagy a 80%-át a kettő között, óriási a különbség, hiszen ez több százezer ember, gyermek, család életét befolyásolja további források nélkül az Irakban nyújtott humanitárius műveletek gyakorlatilag felét eh, kénytelenek leszünk a soron következő hónapokban eh, visszaszorítani vagy lezárni. Éppen ezért ez egy nagyon sürgős felhívás, hogy mennyire sürgős. Nézzük meg, hogy az élelmiszer ellátást a Dahoki kormányzóság, ahol a legtöbb az otthonát elhagyni kényszerült személy, már kénytelen volt a felére csökkenteni, és ez valószínűleg folytatódni fog az elkövetkező hónapokban. Az egészségügyi ellátás, a vízellátás is korlátozódni fog, ami egy nagyon kritikus időszakban következik be, hiszen a nyári hónapok, a legmelegebb hónapok most jönnek, amivel a járványok kitörésének kockázata is növekszik. Realisztikusak kell, hogy legyünk Tudjuk, hogy a globális humanitárius igények egyre nagyobbak lesznek, noha a forrásaink korlátozottak. Éppen ezért az eredeti kérésünket, az eredeti forrásokkal kapcsolatos kérésünket a felére csökkentettük. Ugyanakkor a helyzet sokkal kritikusabb. Ha hiányzik 500 millió dollár az elkövetkezendő 6 hónap során, gyakorlatilag össze fognak omolni az általunk végrehajtott műveletek, ezt azonban nem engedhetjük meg magunknak. Nem okozhatunk kudarcot azon bátor népeknek Irakban, akik nap mint nap küzdenek a túlélésükért. Mindig, amikor találkozunk ezen emberekkel, amikor megpróbáljuk a világot az ő szemükkel tekintetni, eszünkbe jut az, hogy milyen pszichológiai és fizikai kihívásokkal kénytelenek nap mint nap szembenézni jártam az Erbili Ainkava Aink város részben, és találkoztam ott egy családdal, amely egy félig felépített bevásárló központban húzódott meg. A férfi terhes felesége, három gyermek négy nap gyaloglás után jutott el oda. Nagyon nehéz körülmények között élnek, kis helyen, és alapellátásra, mégis hálásak azért a segítségért, amelyet kaptak. Nem utolsó sorban azért, mert a második lányuk éppen most született ott meg biztonságban. A férj azt mondta, hogy ez semmi ahhoz képest, amit maguk mögött hagytak, mégis örülnek annak, hogy ott lehetnek és biztonságban vannak. Számtalanszor hallottam ilyen megjegyzéseket, és ezáltal is láthatjuk, hogy mennyire kritikus az, hogy erőfeszítéseket tegyünk, hogy segítséget és reményt nyújtsunk az iraki és szíriai embereknek. Nagyon sok mindenen keresztül mentek az ilyen családok, ennek ellenére továbbra is reménykednek saját maguk és Irak a térség jövőjéért. Ugyanis van egy közös jövőnk. Éppen ezért az a segítség, amelyet ma kérünk, ez nem az ENSZ ügynökségeknek kell, hanem azért, hogy mi az ENSZ-ben segíthessünk azon családoknak és gyermekeknek, hogy továbbra is életben maradjon a reménységük. Thank you very much. And... Nagyon szépen köszönjük Anthony Leiknek. Most pedig Dr. Margaret Chan asszonynak adnám meg a szót, aki az Egészségügyi Világszervezet igazgatója, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, Brock úr, McEwen úr, McEwen asszony, elnök úr, Szilianides biztos úr, és üdvözlöm természetesen Kang asszonyt és Tony Leik urat is. Hölgyeim és uraim, jó napot kívánok önöknek! Önök szörnyűséges statisztikákat hallhattak ma, és ezeken a statisztikák mögött az iraki szörnyű sorsa húzódik meg. Tony barátom, testvérem, ilyen nagyon szemléletesen ismertette, hogy milyen is a helyzet Irakban. A helyzet rossz, és egyre rosszabbá válik. A vallási konfliktus és a fegyveres erőszak megfosztja az iraki népet attól a lehetőségtől, hogy menedéket találjanak. Körülbelül 7 millió ember számára kérdéses az élelmiszerekkel és gyógyszerekkel való ellátás. 77 egészségügyi központ található jelen pillanatban az országban. 2,7 millió emberen sikerül ezzel segíteni. Hölgyeim és uraim, túl vannak terhelve az egészségügyi központok, és egyre fogynak a rendelkezésre álló élelmiszerek és gyógyszerek, még a nagyobb egészségügyi központokban is. A legsúlyosabban érintett területek között négyben 14 kórház és több mint 160 egészségügyi létesítmény sérült meg, illetve semmisült meg. Emellett az egészségügyi dolgozók igen jelentős aránya elhagyta az országot, menekülni kényszerült. A nemzetközi humanitárius jog, amely az egészségügyi dolgozók, a kórházak és egészségügyi központok védelmére vonatkozik, ezeket a szabályokat mindenkinek be kell tartania, aki a konfliktusban részt vesz. Az egészségügyi szolgáltatások, a vízzel, élelmiszerrel való ellátás, egészségügyi ellátás összeomlóban van, ezért egyre terjed a fertőző betegségek veszélye, főként azon több millió ember esetében, akik az országon belül menekülni kényszerültek. A szélsőséges nyári meleg tovább növeli a veszélyt és az emberek szenvedését. Az ország rengeteg részén felütötte a fejét a kanyaró, a kolera, egyre terjednek más fertőző betegségek is, a gyermekbénulás kapcsán is két esetet megerősítettek tavaly. Mindez azt mutatja, azt mutatja, hogy összeomlóban van az egészségügyi rendszer az országban. Az emberek még a legalapvetőbb megelőző intézkedésekhez, azaz a védőoltásokhoz sem férnek hozzá. A múltbeli tapasztalataink azt mutatják, hogy a gyermekbénulást okozó vírus, valamint más vírusok rendkívül intelligens vírusok, mert a konfliktusok nyújtotta lehetőségeket kiválóan kihasználják. A krónikus betegségektől, szív- és érrendszeri megbetegedésektől szenvedők, diabétezben szenvedők számára elengedhetetlen a gyógyszerekkel való ellátás, ez az ellátás azonban megrekedt a belső ellátási láncolat nem működik megfelelően, a helyben dolgozók megpróbálják, megpróbálnak megtenni minden tőlük telhetők, azonban a bizonytalan helyzet és a nem megfelelő villamosenergia ellátás és más egyéb nehézségek akadályozzák a munkájukat. Az eddigi kihívások ellenére az ott dolgozók mindent megtettek annak érdekében, hogy a létfontosságú szolgáltatások valamelyest elérhetőek legyenek. Még a konfliktus sújtotta területeken is sikerült valamelyest biztosítani az egészségügyi ellátást, a gyermekeket beoltják, ahogyan Tony is szemléltette az imént, de hölgyeim és uraim, a szükséges pénzügyi erőforrások nélkül az egészségügyi projektek 84 és az egészségügyi központok 84%-a június vége ele, előtt bezárni kényszerül és megszűnik. Már júniusban. Gondoljanak bele egy pillanatra, hölgyeim és uraim, hogy mindez mit jelent Irak lakossága számára. Egy terhes nő, aki megpróbál például biztonságos körülmények között szülni, egy hasmenésben és tüdőgyulladásban szenvedő gyermek, a az időben történő kezelés hiányában halálossá váló betegségek, a szívrohamok megakadályozása, mindazok, akik megsérültek a fegyveres konfliktusban, és akiket kezelni kell, vagy pedig mindazok, akik eh, rendkívüli fájdalmakban szenvednek. Gondoljunk csak vele, mindez mit jelent emellett az egész régióra és a világ számára is. A különböző fertőzések és a vírusok nem állnak meg az ország határoknál. Hölgyeim és uraim, zárásképpen hadd hangsúlyozom még egyszer, hogy Irak lakosságának sürgős segítségre van szüksége. Ezen emberek egészségügyi ellátását biztosítani humanitárius parancs, de előfeltétel is, előfeltétele annak, hogy az ország hosszú távon újra talpra tudjon állni és stabilá váljon. Hiszen egyszerű és olcsó beavatkozással nagyon sok mindent elérhetünk. Az egészségügyi segítségnyújtás nagy mértékben enyhíti az emberek szenvedését és kétségbesését. Adjunk nekik reményt. Erre kérem Önöket. Köszönöm. Um, thank, thank you, Köszönöm szépen Csán asszonynak. Azt hiszem, mindkét uh, felszólaló hangsúlyozta, mennyire sürgős a cselekvés szükségessége, és azt hiszem mindannyiunk számára nagy a felelősség, hogy elgondolkodjunk a helyzeten, hiszen hogyha azt halljuk, hogy a kórházak június végéig bezárhatnak, akkor ez valóban egy rendkívül súlyos helyzet. Példátlan humanitárius helyzetet látunk, és eleget kell tennünk a felelősségünknek máskülönben. Továbbra is hasonló és még szörnyű képeket láthatunk majd a híradásokban, és akkor majd a lelkismeretünkkel kell elszámolnunk. Most eh, Liza Grand asszonyt kérném meg, hogy fáradjon ide a pódiumra. our next speaker's colleagues is Madame Lisa. Lisa Grand, a következő előadó, aki az ENSZ speciális tanácsadója, az Irak uh, UNAMI misszió képviseletében, és humanitáriánus koordinátor is Irakban. Grand asszony, azt gondolom, hogy ön a legmegfelelőbb személy, hogy beszámoljon arról, hogy mire van szükség Irakban és hogy erről többet meg tudjunk. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr, mindenkit köszönteni szeretnék. Az elkövetkezendő pillanatokban szeretnék egy áttekintést adni önöknek a humanitárius helyzetről. Készítettünk egy PowerPoint előadást. Azt gondolom, hogy a kulcsfontosságú pont, amit meg szeretnénk osztani, az az, hogy a humanitárius válság az egyik legbonyolultabb válság az egész világon. Erre már nagyon sok előadó utalt délelőtt és a leggyorsabban súlyosbodik a helyzet, azok az embereknek a száma, akik alapvető segítségre szorulnak. Az elmúlt 12 hónap alatt meg ezelőtt és mint hallottuk, a helyzet csak bodik. Ahogy a parlament szóvívője elmondta, a válság mindenkit érint, eh, illetve mind a 18 eh, tartományt érinti az országban. A térkép bemutatja azt, hogy hova összpontosítanak, eh, hol van a legtöbb igény, ahol a pirossal jelölt pontok látok, itt van a legtöbb ember, aki segítségre szorul, több mint egy millió ember szorul segítségre, Ninavában 1,3 millió ember, Kikukban 1,8 millió ember. Számos szóval kolléga említette, hogy 8,2 millió emberről tudunk, akik eh, abszolút segítségre szorulnak. Tudjuk azt, hogy az következő hónapokban a holtárius helyzet súlyosbodni fog, 1,7 millió plusz személy fog eh, segítségre szorulni, tehát 2015 végéig 10 millió iraki szorul majd valószínűleg életmentő szolgáltatásokra az ország lakossága 36 millió. In addition to being one of the largest and most complex and most volatile crisis in the world. Mint említettem, az egyik legbonyolultabb eh, válságról van a világban, és az humanitárius ügynökségek kapacitását is túlmúlja, túlhaladja. Eh, hogy Tony és mások elmondták, négy, több mint 4,4 millió személynek van szüksége élelmiszerre, kulcsontosságú mezőgazdasági területek beleértve, Uh, Irak szíriai övezetét szintén nem biztosította az élmiszer ellátás. Egy további nagyon fontos volt a befogadó közösségek, uh, az emberek, mint említettem, megnyitották otthonaikat, uh, nagy lelkűen befogadnak hontalan családokat ennek a nagy lelkűségnek óriási költségei vannak. Irakban a befogadó közösségek vannak szegénye több százere, háztartás csúszik szegénységbe azért, mert nagyon sok hontalant fogadtak be saját otthonaikban, tehát nagyon sok minden forog kockán Irakban, hogy a parlament szóvívője, Tony Lake és a biztos is elmondták a szakadék szélén áll az ország. Ezt a pontot nem tudjuk eléggé hangsúlyozni, hogyha a humanitárius segítségnyújtán összeomlik, eh, ha nem lesz a finanszírozás, akkor a nemzeti megbékélést mindez alá fogja ásni Irakban, illetve további fragmentáció lesz érzékelhető egy ilyen időszakban. Nagyon fontos, hogy szolidaritásra álljunk a kormányjal Irakban, illetve az emberekkel. Szintén számos előadó említettem a dél, az egyik legsúlyosabb emberjogi sértés Irakban mutatkozik meg, éppen ezért a humanitárius partnereink azt mondják, hogy itt egy védelmi válságról is szó van mindenek felett. Beszéltünk az emberjogi sértések típusairól, amelyeket elszenvednek az ott élők, és fiatal generációi veszélyeztetettek a szektoriánus feszültség növekszik, ez veszélyezteti a 3 millió országon belül otthonát elhagyni kényszerült hazatérését harmad az országnak sötét és világos kékkel jelöltük ezt, nagyon nehezen elérhető területek, olyan területekről van szó, ahol azt gondoljuk, hogy itt élnek a leginkább veszélyeztetettek, azok a szemek, akik miatt leginkább aggódunk, és ők pont azokon a területeken élnek, amelyek számunkra a legnehezebben megközelíthetőek. Bárki, aki követi a hírakat Irakról, tudja azt, hogy humanitárius aspektus szempontjából a helyzet súlyosbodni fog, és ez a nyár sajnos be fogja igazolni az elkövetkezendő hónapokban a konfliktus miatt, a lázongások miatt, az ellenlázongások miatt egyre növekedik a humanitárius rászorultság, 17 két millió embert fog ez még tovább elérni. Azt várjunk, hogy a harcok, városokat és több nemzetiségű közösségeket fognak elérni, teljes kerületekből lesznek ezek a kénytelenek elhagyni otthonaikat, mint ahogy ezt Ramádiban láttuk. Ramadiból több mint 50 ezer ember menekült el néhány óra lefolgás alatt, és az elkövetkezendő hónapokban valószínűleg hasonló helyzetek fognak előfordulni. A humanitárius partnereink mindent megtettek annak érdekében, hogy segítsék ott az embereket, a közösségi szervezetek, a civil szervezetek, akik az élvonalban harcolnak, szolgáltatásokat nyújtanak, hogy dr. Csánóton idejék említették, 150 szervezet próbált meg 2,5 millió embernek havonta segítséget nyújtani. És amikor a műveletről beszélünk, akkor őszintéknek kell lennünk a saját kihívásainkat illetően is. Egy olyan műveletről van szó, amely egyre nagyobb terjedelmet ért el. Nagyon bonyolult a helyzet, ezzel küzdünk, és nehezen tudunk eleget tenni a felmerülő szükségleteknek. Éppen ezért a műveletet megreformáltuk, és átdolgoztuk, átstruktúráltuk. Létrehoztunk egy humanitárius operatív műveleti központot, megpróbáltuk a legfőbb utakat kijelölni a forrásokhoz, közös tárolási lehetőségeket próbáltuk meg kibővíteni, illetve standardizált értékeléseket dolgoztunk ki azért, hogy a számadatok pontosan tükrözzék a helyzetet, és a koordinációs mechanizmus is megerősítettük a kormányjal. Az egyik eh, legfontosabb részéről a műveletnek beszélt Tonélék. Amikor a gyors reagálású mechanizmusról beszélünk, akkor egy olyan mechanizmusról van szó, amely 48 órán belül, amikor a család menekülni kényszerül, az ENSZ nagyon fontos, hogy ezen 48 óra alatt eljusson hozzájuk a gyermekek életét megmentő szolgáltatásokat nyújtson, élelmiszert, stb. Amikor biztos helyre kerülnek a családok, akkor az ENSZ és a civil szervezetek a nagyobb gyermekeket segítik, illetve háztartásokat. 2000 különböző területre érkező 2 millió ember részesült ilyen segélyben. Az egyik legnagyobb aggályunk az, hogy az elmúlt hetekben ezek a sürgősségi csomagok elfogytak, tehát hogyha egy további város esik el, Samara, Adifa, valami szörnyűség történt, akkor egy olyan helyzetbe kerülhetünk, hogy nem tudunk már sürgősségi csomagot osztani az embereknek, amely túlélésüket hivatott biztosítani. Az RM-nek, RRM-nek további feladata, amikor a leg, legextrémebb feltételek körülmények között is elérjük az embereket, szörnyűséges a helyzet, és 50%-át leállították monetárius tevékenységeknek, illetve le fogják állítani, hogyha nem kapunk megfelelő finanszírozást a következő hónapokban. Itt nem túlzott tényekről van szó, hanem valóban arról, hogy 50%-át meg fogják nyírbálni, vagy teljes mértékben leállítani a segítségnyújtásnak a világi elmezérzési program már csökkentett a rációkat, és 77 egészségügyi intézményt terveznek beszár, bezárni. Ez azon alapon, amikor egy klinika bezár, akkor egyik zár be másik után, tehát itt arról szó, hogy akár 77 kórházat kell majd bezárni. Tehát, mint említettem, a sürgősségi csomagok fogyóban vannak. A következő nagyon fontos pont, kulcsfontosságú pont, az iraki kormány vezette ezt a műveletet, ők teljes mértékben bekapcsoltak a munkába. Az iraki kormány készpénzt, lakhatást próbáltak megnyújtani, megnyitották az iskolákat, megnyitották a, kórházakat, de meg vannak szorítva 40% a költségvesételnek a az olaj árának csökkenése miatt elveszett, ettől elestek, és az ízis eh, úgymond a falnak állította őket. És egy közepes eh, bevétel rendelkező ország alapvetően eh, vállalni kell, hogy tudja ezeket a kívásokat, de az iraki kormány most erre kénytelen egyedül, ez lehetetlen, éppen ezért eh, fordultak a nemzetközi közösséghez. Éppen ezért nagyon fontos, hogy szolidaritást vállaljunk az iraki kormányjal és az iraki néppel. Az a humanitárius reagálási terv az egyik legfontosabb eh, prioritás, amelyet ebben a régióban kidolgoztak. Tudom, hogy nagyon sok kolléga, aki ismeri az ENSZ-et, sokat vár tőlünk, és ezt meg is tesszük, hiszen megpróbáljuk biztosítani azt, hogy a segítség nyújtás, amelyet biztosítunk, fontos, hogy megfeleljen alapvető nemzetközi standardoknak, de azt is tudjuk, hogy a világon más sürgősségi helyzetek is vannak, amelyek a donorok költségvetéséről is nyomást helyeznek. Nem vagyunk naívak ezzel kapcsolatban, ezt tudjuk. Tehát amit mondtunk, az az, hogy minden egyes klaszter esetében egy minimális csomagot fogunk kialakítani, és ezt elsődleges, másodlagos fellépésekre bontjuk. Mi egy olyan felhívást szerettünk volna intézni a nemzetközi közösséghez, amely megfelel a nemzetközi standardoknak, de jelenleg erre képtelenek vagyunk. Éppen ezért csak a leginkább prioritást élvező megközelítést tudjuk alkalmazni, amely a minimális klasztereket tudja felépíteni. Ez pedig egy morális feladatára hely ez bennünket kötelesek vagyunk, amilyen standardokat alkalmazunk, mint humanitárius segítségnyújtóknak, de Irakban a limitált finanszírozás, limitált kapacitások nehéz hozzáférés miatt egy minimális csomagot tudunk nyújtani, és erre kérjük a donorokat. Az elkövetkezendő hónapokban 500 millió dollárra van szükség, 5,6 millió embert kell pluszban támogatnunk. Nagyon fontosnak tarjuk, tartjuk az egyensúlyt a segítségnyújtásoknál, illetve a nemzetközi kötelezettségvállalásokat és a humanitárius segítségnyújtást egyensúlyba tenni. Öt stratégiai célunk van, a specializált védelmi támogatás nyújtás, ez egy védelmi művelet, életmentő segítség nyújtás és nagyon fontos, hogy elérjünk mindenkit, de még azokat is, akik nem a kormány által ellenőrzött területeken él. És az utolsó pont kulcsfontosságú a célok között nagyon fontosnak tartjuk a kormány abban, hogy egy készpénz alapú rendszerre térjen át. Irakban létezik már egy szociális védelmi szint, egy igen nagy lelkű, de mivel a forrásokat illetően a kormányt a falnak állították, nem tudja ezt teljesíteni, és hogyha majd az olajára elkezd növekedni, akkor erre képes lesz. A nemzetközi szervezetek eh, nek máshogy kéne felépniük, de jelenleg nem tudjuk ezt megtenni. Fontosnak tártjuk egy eh, eh, készpénz alapú védelmi szintre történő átállást támogatni a kormány esetében, mint említettem, minimális csomagot szeretnénk kialakítani, három lépcsőben, egyrészt a visszhez való hozzáférést az első vonas válaszoknál, um, palackozott vizet, WC-ket uh, uh, akarunk rendelkezésre bocsátani, másod, másodszorban uh, kutakat létrehozni, és a teljes klaszter jellegű válaszoknál ki szeretnénk bővíteni ezeket a rendszereket. A 13 cluster eh, esetében ezt mind megpróbáljuk elérni, hogy mit teszünk az első vonalas, másodvonalas és a teljes klaszterre kiterjedő reagálásnál. Ez a harmadik szí, eh, hárm, hármas szintű sürgőségi helyzet, amelynek tényleges exit stratégiája van. Mint említettem, már most is létezik egy szociális védelmi szint, és segítjük a kormányt abban, hogy javítsa ezt a szociális védelmi szintet azért, hogy mi ebből kivonulhassunk. Az utolsó szlájd pedig összegzi minden egyes klaszter esetében azt, hogy mik a legfőbb feladatok, ezek a e, legfőbb prioritások. Ami a védelmet illeti, 54 millióra van szükség, élelmiszerbiztonság 180 millió, egészségügy 60 millió, víz e, csatornázás igénye 44 millió, lakhatás 95 millió, oktatás 26 millió, és hálánkat szeretnénk kifejezni az Európai Parlamentnek, az ECO-nak, a biztosnak, hogy lehetővé tette azt, hogy ezt a felhívást itt ma megfogalmazhattuk, illetve az iraki kormánynak is köszönetet szeretnék mondani azért, hogy fogadtak bennünket az országukban, illetve hogy e, megengedték, hogy segítsük önöket ezekben a rendkívül nehéz időkben. Thank you. I think... Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy e, nagyon egyértelmű az üzenet. Remélhetőleg eleget is tudunk ennek tenni. Most pedig kérném a következő forduló résztvevőit, hogy fáradjanak ide. El kell mennem az Európa Fejlesztési Napokra, erre a rendezvényre, amelyet most tartunk, úgyhogy most átadnám a stafétabotot Kószó úrnak, aki alelnöke az AFED bizottságnak. Buenos días. Köszöntöm Önöket. Folytassuk akkor a hatos napi rendi ponttal a humanitárius fórum. A hatos napi rendi pont. Bueno, para introducirle voy a dar la... Bevezetésképpen szeretném megadni a szót eh, Sorensennek, aki a DG Eco igazgatója. Parancsoljon önél szó. Jó reggelt kívánok, elnök úr, köszöntök mindenkit. pontosan ismernek az ebolával kapcsolatos eh, rendezvényről jövök, a humanitárius segítségnyújtásért és a eh, polgári védelemért eh, vagyok illetékes a DG ECO keretében. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, jól ismerjük már egymást. Úgy gondolom, hogy az ECO részéről, ami az Európai Bizottság humanitárius segélyezésért illetékes hivatala. Nagyon fontos rámutatni a fő kihívásokra, a humanitárius eh, segítségnyújtás szükségességére. A polgári lakosságot, a civil lakosságot kell mindenek előtt védelemben részesítenünk. Itt eh, főként és nem utolsó sorban egy védelmi válságról is eh, szó van. Óriási a kihívás, főleg amikor egy ilyen ember által okozott katasztrófáról beszélünk, a politikai kockázat óriási. Mondanom sem kell, hogy határozottan támogatjuk Lisa Grande erőfeszítéseit. Mindannyiunk számára nagyon megrázó volt az előadása, az elkötelezettsége, és az ügynökségek és a jelenlevő iraki partnerek együttműködésével pozitív fejleményeket szeretnénk vinni a válaszadási tervbe és a humanitárius fellépésbe, ahogyan ezt ő is hangsúlyozta előadása során. Azt szeretném hangsúlyozni ebben az összefüggésben, hogy volna a humanitárius válaszadásnak három fő eleme. Először is Irak vonatkozásában nagyon könnyű ha a hangsúlyt eh, a nehezen hozzáférhető térségekre helyezzük. Nagyon sokan eh, segítségre szorulnak, az emberek fő része, az emberek túlnyomó része nehezen megközelíthető területeken tartózkodik, és gyakorlatilag semmilyen humanitárius segítséget nem kaptak az utóbbi hónapok során. A mi feladatunk az, hogy minden tőlünk tehető erőfeszítést megtegyünk, ez morális kötelezettségünk is, ahogyan az a biztos úr elmondta, de humanitárius kötelezettségünk is, hogy eljussunk azokhoz, akik segítségre szorulnak, bárhol is legyenek. A válaszadás második aspektusa, amit fontosnak tartunk, ez az integrált jellem, jellege. Teljességgel integrált válaszadás szükséges. Két példát említenék, hogy ezt szemléltessem. Hallhattunk már arról, hogy egy humanitárius műveleti központra van szükség, Bagdadban és Erbilben. Ez egy sarokköve a válaszadásnak, koordinációra van szükség, és a kontingencia terveket országszerte koordinálnunk kell. Ez kulcsfontosságú az iraki megközelítés végrehajtása szempontjából. Ez a koordinált erőfeszítés reagál azon erőfeszítésekre, amelyeket a központi kormányzat szintjén tesznek, és a kurdisztáni régióban ha jól tudom, akkor a humanitárius ügyekért illetékes miniszter is hozzászól majd. A gyors válaszadási mechanizmusra is kitérnénk. Támogatjuk az UNICEF-et, amely ezért illetékes. Ez kulcsfontosság annak érdekében, hogy gyors, integrált segélyt nyújtsunk azoknak, akik leginkább rászorulnak, az otthonukat elhagyni kényszerült személyek és a nezen megközelíthető térségekben élő személyek. Drámai a szükséglet, a szükséghelyzet, nagyon sok élet forokockán. kockán. említette az előadásának utolsó részében, hogy van egyfajta exit, egy kilépési stratégia, de ezt a válaszadási tervet össze kell kapcsolnunk egy feltételek nélküli finanszírozási támogatással. Ez ennek a stratégiának kulcs eleme, és minden bizonyal ez az az eszköz, amely a leginkább hozzájárulhat a szociális háló konszolidálásához Irakban. Ez kulcsfontosságú az ország jövőjének stabilitása szempontjából. Ezáltal jobban eleget tudunk tenni a lakosság fő szükségleteinek és emberhez méltóbb módon tudjuk a segítséget nyújtani. Nem lesz persze nehéz ezt a tervet végrehajtani. A humanitárius segélyezés nagyon nagy erőfeszítéseket követel majd meg nem csak a donoroktól, hanem a végrehajtóktól is, valamint a, az iraki hatóságoktól, de teljességgel támogatjuk ezt, és donorként részt veszünk ezen pénzügyi támogatás végrehajtásában is. Köszönöm szépen, és a vita során eh, majd még hallhatunk más aspektusokról is. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. A humanitárius eh, fórum résztvevői a humanitárius segélyezés és a válaszadás terén nagyon komoly szerepet töltenek be. Először is Volker Türknek adnám meg a szót, az ENSZ menekültügyi főbiztosságának védelme foglalkozó főbiztos helyettese, ővé a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy megtiszteltetésem, hogy részt vehetek ezen fórumban az iraki humanitárius válaszadási terv kapcsán, ahogy Lisa Grant már elmondta, valóban ez egy védelmi válság is. Éppen ezért úgy gondolom, hogy fel kell vázolnunk azt, hogy ez meg a főbiztosság szempontjából ez konkrétan mit jelent. Ha megnézzük a statisztikákat, akkor egyértelmű, több statisztikáról hallhattunk, adatokról. Több mint 8 millió ember szorul rá a segélyre. Nagyon sokan elhagyták otthonukat a válság során. Majdnem 3 millió emberről beszélünk az elmúlt két év során. Ehhez hozzá kell tenni még azt a 900 ezer embert, aki a korábbi években kényszerült elhagyni otthonát, ami azt jelenti, hogy majdnem 4 millió ember lett előzve otthonából, és több mint 180 ezer iraki menekült a szomszédos országokban talált menedéket. Ez azt jelenti, hogy nagyon sokan lettek előzve otthonukból, és ez azt is jelenti, hogy a társadalom elszegényedett, azon személyekről van szó, akiket konkrétan sújt a válság közvetlenül. Az egyének, férfiak, nők, gyermekek, akik meghúzódnak ezen számadatok mögött, tragikus sorsúak. Több esetben többször is előzték őket otthonukból, Irak esetében ezt gyakran tapasztaltuk. Itt nem olyan személyekről van szó, akiket egyszer űztek el otthonukból, hanem többször kénytelenek voltak elhagyni otthonukat, és azért többszörös védelemre szorulnak. Például ezen személyek gyakran szélsőséges erőszakot tapasztaltak, nemi erőszak áldozatává váltak, óriási traumákon mentek keresztül, az emberi jogaikat lábbal tiporták ha végre az országon belül biztonságos menedéket találtak, ha végre menedéket találtak Irakban, akkor ez a biztonság nagyon relatív. Egyértelmű tehát, hogy ha a védelmi aspektust vesszük figyelembe, akkor ez azt is jelenti, hogy a humanitárius válaszadás határozott kell legyen, és figyelembe kell vennünk az érintett lakosság igényeit, valamint a konkrét szükségleteiket. Szeretném azt is megjegyezni, az imént volt lehetőségem arra, hogy a polgári jogok szakbizottsága előtt, a LIDA bizottság előtt felszólaljak itt az Európai Parlamentben. Azt gondolhatnák, hogy nem szoros az összefüggés, de a szíriai konfliktus alapján azt tapasztaltuk, hogy nagyon sok szíriai menekült most megpróbál Törökországból Görögországba jutni, átkelni a földközi tengeren. Korábbi években nem tapasztaltuk ezt a jelenséget, de mivel elhúzódik a szíriai konfliktus, a menekültek megpróbálják elhagyni hazájukat és eljutni az európai országokba. Hasonló jelenséget fogunk tapasztalni Irak vonatkozásában. Már tapasztaltuk azt, hogy sokan Irakból átkeltek Törökországba. Éppen ezért reagálnunk kell egyértelműen, figyelembe kell vennünk, hogy Irakon belül melyek a humanitárius szükségletek, ugyanis ha az emberek ott nem kapják meg a támogatást, amelyet rászorulnak, tovább fognak menni, mert nem tudnak boldogulni a jelenlegi helyzetben. Ebből le kell vonnunk a megfelelő tanulságokat a szíriai válságból, és össze kellett kapcsoljunk azzal, ami a szemünk előtt zajlik le a földközi tenger térségében. Még valami, amit Liz Grand megjegyzett, én magam is tanulja voltam, amikor néhány hete Irakban jártam, hogy a társadalmi szolidaritás óriási mértékű az irakiak között. Sajnos a média, ahogyan Tony Lake is azt elmondta, egy szempontot, szempontból világítja meg a konfliktust, a katonai aspektusokat, ugyanakkor ennek van egy másik vetülete is. Az emberek szolidárisak egymással, Irakon belül, ez pedig egy nagyon fontos szempont, bármilyen legyen is a jövő Irakban. Nagyon fontos építenünk az emberek közti szolidaritásra, támogatnunk kell ezt konkrét védelmi mechanizmusok által. Például lehetőségem nyílt arra, hogy ellátogassak egy egy olyan létesítménybe, amelyet a különböző közösségek hoztak létre, szíriai menekültek, iraki menekültek, 250 ezer szíriai menekült él Irak kórtérségeiben. Ők együtt egy közösségi bizottságot alkottak, és arra törekszenek, hogy megpróbálják megoldani azon problémákat, amelyek sújtják őket, beleértve például a gyermekek oktatását, vagy a korai házasságokat, a különböző személyes okmányokkal kapcsolatos problémákat. Ha ilyen közösségi struktúrákra építünk, a létező szociális infrastruktúrára, amely jelen van Irakban, akkor erre építhetünk, ezeket támogathatjuk, és ezáltal javíthatjuk a jövő kilátásait. Ez egy komoly lehetőséget jelent tehát a válság közepette. Már most látjuk, hogy a jövőt hogyan építhetjük fel egy békésebb jövőt Irak számára. És ebben az összefüggésben véleményünk szerint az is nagyon fontos, hogy ezen közösségeket támogassuk, hogy saját maguk segíthessék önmagukat. Hallhattuk, hogy van egy válságból való kilábalási stratégia, különböző védelmi intézkedések, amelyeket támogatnunk kell. Ez egy nagyon kritikus időszak most. Az iraki civilek érdekét szolgálja ez, hiszen őket sújtja legközvetlenebbül a válság. Végezetül pedig, amit szeretnék megjegyezni, a megoldásokról szól. Ebben a kontextusban nagyon sokat hallhatunk majd erről. Láthatjuk, hogy egyre többen menekülnek otthonukból az ország más területeire, valószínűleg több száz ezren menekülnek majd még el a következő hónapok során, még az év vége előtt, de azt is tapasztalhatjuk majd, hogy bizonyos közösségekbe visszatérnek azonnan elmenekültek bizonyos fajta áttelepülés is megfigyelhető Irakon belül a különböző közösségek között. Ezt pedig támogatnunk kell, figyelembe véve azt, hogy milyen védelemre szorulnak ilyen körülmények között. Ez pedig a helyzet értékelését, nyomon követését is szükségessé teszi, és meg kell értenünk, hogy a lakosságok mozgása milyen dinamikának felel meg. Amennyiben az emberek biztonságban haza tudnak térni, méltó körülmények között, vagy áttelepülnek, támogatnunk kell őket. Természetesen szem előtt kell tartanunk a szélesebb konfliktus kontextusát. Azt hiszem, emellett ki kell állnunk, ugyanakkor szorosan összefügg az, amit Irakban tapasztalunk, illetve a között, ami a régióban zajlik, és itt Európában is. A humanitáris választási terv finanszírozása által tudunk a legjobban reagálni azon sürgős kérdésekre, amelyek fontosak az iraki nép számára, így azt hiszem, hogy jobban tudunk reagálni az iraki emberek tragédiájára. Köszönöm, elnök úr. Elnök, köszönöm szépen. Ahora le voy a dar la palabra. Most pedig megadom a szót Jan Egelandnak, aki a Norvég Menekültügyi Tanács főtitkára parancsoljon 7 percben. Köszönöm szépen. Azzal szeretném kezdeni, hogy gratulálok az Európai Uniónak, amiért megszervezték ezt a konferenciát. A lehető legjobb időben érkezett, hiszen az iraki civil lakosság rendkívül kritikus helyzetben van. Örülök, hogy az ENSZ és kollégái és más egyéb kollégák is itt vannak velem a pódiumon. Én az a számú civil szervezetek e- egyikét képviselem, amely civil szervezetek aktívak a lakosság megsegítésében. Több ezer munkatársunk dolgozik a helyszínen, sokat teszünk, de még többet tehetünk, hogyha segítenek nekünk ebben. Három egymással párhuzamos folyamatot látunk, három egymással párhuzamos és egyre romló válsághelyzetet. Az egyik a védelmi válság. Ez azt jelenti, hogy szörnyű módon nő az erőszak a civil lakossággal szemben, amely védtelen. Ősi közösségek, vallások, kisebbségek szakadnak széjjel, és menekülnek Irak és a világ különböző részeire. Olyan közösségek, olyan civilizációkról beszélünk, amelyek évezredek óta léteztek ezek a vidéken, és most a lehető legnyomorúságosabb körülmények között engődnek, egyszerűen szörnyű az, ami történik, és úgy történik mindez, hogy közben nézzük, ahogy erőszakot követnek el, többek között nemi erőszakot is Irakban. Másodszorban a humanitárius segítők azt látják, hogy egyre mélyül a hozzáférési válság. Ugyanis blokkolják a humanitárius munkások munkáját, a hozzáférést, és így megakadályozzák, hogy a civil lakosság segítséghez férjen. Ambár tartományában például azt láthatjuk, hogy elmondhatatlan szenvedés uralkodik ma ebben a pillanatban. Csak az elmúlt napokban százezer civil kényszerült menekülni, és a lakosság 85%-a, tehát majdnem mindenki, gyakorlatilag már nem is tud elmenekülni az erőszakos cselekmények színhelyétől. Ugyanis útzárakba ütköznek, lezárt hidakba, egyszerűen nem is tudják elhagyni a konfliktus sújtotta területet. A keserű igazság, a keserű valóság tehát az, hogy az esetek többségében a civilek nem tudják elhagyni a konfliktus térséget, konfliktus sújtott térséget, hogy segítséget kaphassanak, mi pedig nem tudunk eljutni hozzájuk. Ennek véget kell vetni. Ez egy ember okozta válság, nem pedig egy természeti katasztrófa, ennek véget tudunk vetni, és végig kell vetni neki. A harmadik a segítségnyújtási válság, amely a nem, meg, a nem meglévő pénzforrások miatt alakult ki. Sok millió ember segítségre szorul a szakadék szélénél, mi pedig nem segítünk nekik kellően. Az iraki közösségek nagy lelkűek voltak, sok rászorulót fogadtak be, befogadták távoli rokonaikat, de teljesen idegen embereket is befogadtak, Emellett az iraki kormány is nagyon nagy lelkű volt, szíriaiakat fogadtak be például, most pedig az európaiakon, az amerikaiakon a sor, az ázsiaiakon, az arab országokon, hogy felnőjenek a feladathoz. Mi a humanitárius segítségnyújtással foglalkozó nem kormányzati szervezetek adjuk a helyben dolgozó segítők nagy részét, azt kérjük, hogy az ENSZ által koordinált reakciótervet támogassák. Erre szükség van, szükség van a, arra, hogy ezt teljes mértékben finanszírozzák a partnerek. Természetesen eh, nem elegendő a finanszírozás, sokan egyéb segítségnyújtást is kérünk, de ez a legalapvetőbb, amire most szükség van. És végezetül azt láthatjuk, hogy a humanitárius szükségleteken túlmutat természetesen az iraki szenvedés. Fontos, hogy a konfliktusban résztvevő vezetők leüljenek egy tárgyalóasztalhoz, beszéljenek egymással, beszéljenek a kisebbségek vezetőivel, és végre a békét megalapozó politikai megállapodás szülessen. Ez az egyetlen végső megoldás, amelyet el tudunk képzelni. Véget kell vetni a rivalizálásnak a regionális erők között, hiszen ez a rivalizálás az iraki civilek számára elviselhetetlen szenvedést okoz. A tárgyalóasztalhoz le kell ültetni a feleket, hogy megállapodjanak végre, hiszen erre mindenképpen szükség van Irakban és Irakon túl is. Mi humanitárius segítőként pártatlanok vagyunk, függetlenek, a humanitárius elveket követjük, amelyek semlegességet kívánnak meg az ilyen jellegű politikai konfliktusokban és vallási ellentétekben. Nekünk oda kell mennünk, ahol szükség mutatkozik, függetlenül attól, hogy ki uralja az adott területet, függetlenül attól, hogy ki irányít az adott térségben. A terrorizmus elleni küzdelmet segítő joga, jogszabályalkotás azonban nem akadályozhat meg bennünket abban, hogy segíteni tudjunk azokon, akik rászorulnak. Nem szabad, hogy a meghozott jogszabályok nem kívánatos mellékhatása az legyen, hogy ne tudjunk segíteni azokon, akiknek erre szükségük van. Tehát jobb finanszírozásra van szükség, biztonságos munkakörülményeket kell szabatolni a humanitárius segélymunkások számára, és mindehez pedig az önök segítségére van szükségünk. Köszönöm. Muchas gracias. Ahora le voy a... Köszönöm szépen. Most pedig Barbara Nosworthy kap szót, az Élelmezési Világprogram ügyvezető igazgató helyettese. Thank you. Köszönöm szépen. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a világjelmezési programjának nevében beszélhetek önökhöz, illetve hogy beszámolhatok az integrált eh, felhívásról Irak kapcsán. Azzal szeretném kezdeni, hogy a világjelmezési programjánál hiszünk abban, hogy a tápláló élelmiszerhez a hozzáférés nagyon fontos égvítőköve a biztonságos békés eh, eh, megfelelő világnak. Az élelmiszerbiztonság hozzájárul a fizikai biztonság biztonsághoz is. Éppen ezért az ügynökségek nevében szólunk önökhöz, és kérjük támogatásukat a világjelmezési programja. Irakban az éhénység ellen 1991 óta küzd, élelmet jut olyan embereknek, akik életét természeti katasztrófák, konfliktusok tették tönkre. Irak fejlődése az olyan kingadozása miatt is megakad, és nagyon fontos a leginkább sérülékeny csoportokat, a családokat, gyermekeket, nőket megvédeni. És nagyon fontos az erőszak ellen is védeni őket. 2012-ben a Irak megnyitotta határait a szíriai menekültek számára az északi és nyugati tartományoknál is a szír menekülteknek is megpróbáltuk segítséget nyújtani 2014 óta. Köszönetet szeretnék mondani az Európai Uniónak és tagállamainak hozzájárult 10 millió euróval a világjelmezési programjához 14-ben, 2014-ben, és 4 millióval segítette Irakban a szíriai menekülteket. Ebből 10 ezer csomagot tudunk összeállítani, és három és fél millió USA dollárnyi élelmiszer jegyet tudtunk kiosztani illetve szíriai menekülteket támogatni az ország északi részében. Mint tudjuk, a helyzet súlyosbodik. 2014 elején nem bár eh, tartomány a konfliktusok hozzájárultak ahhoz, hogy nagyon sokan kénytelenek voltak lakhelyüket eladni. A VFP gyorsan mobilizálta forrásait, A helyzet tovább súlyosbodott 2011. júniusában, amikor a katalánk további támadást indítottak. És amikor a családokat arra kényszerítették, hogy egyik erre a másikra meneküljenek, a VFP speciális csomagot alakított ki, csomagokat, kész élelmeket. Augusztusban Sanjar és Neneve tartományából észak felé menekültek az emberek. Az VFP konyhákat nyitott a szabad ég alatt és napi kétszeri melegjelmet próbálnak biztosítani. A VFP az érintett közösségeket meghallgatta, és igyekezett konzultációt indítani. Ezt a visszajelzést a közösségekre megpróbáltuk felhasználni annak érdekében, hogy az élelmiszerkosarak tartalmát jobban azok igényeihez tudjuk igazítani, akik ezt kapják. Tehát nagyon fontos megfelelő módon, megfelelő időben eljutni a megfelelő emberekhez. A városi térségekben jegyeket adtunk ki, a kurt térségben, és ezeket beválthatták tej, tojás, csirke, sajt, illetve más elérhető élelmiszerek vásárlására. 470 ezer ember kap havonta élelmiszerjegyet, ez havonta 7 millió USA dollárt mozgósít a helyi gazdaságban. Embárban több mint 200 ezer ember hagyta el Ramadi városát rövid idő alatt, és a VFP az UNICEF-fel, illetve más civil szervezetekkel együtt működött, annak érdekében, hogy higiéniai csomagokat, palackozott vizet és készételeket tudjunk juttatni az embereknek ügynökségek közötti erőfeszítéseknek köszönhetően a VFP 210 emberhez juttatott élelmiszert. Folyamatosan dolgozunk, és a szíriai um, menekülteknek is jutatott élelmiszerjegyeket, illetve készételeket. 2015-ben azt tervezzük, hogy kiterjesztük az összes szíriai menekült táborra ezt a segítségnyújtást. Nagyon fontos tápláló élelmiszerhez juttatni az embereket. Sajnos az áprilisban elindult támogatás csökkentés miatt a VFP és csökkenteni kényszerül támogatását. Felmérésünk azt mutatják, hogy a menekült táborokban élők kevésbé fognak tudni munkát találni, és nehéz döntéseket kellett, hogy hozzunk annak érdekében, hogy a legérzékenyebbeket megóvjuk. Négy havi élmiszerációt kapnak az irakiak, viszont, eh, mint említettem, az, a VFP a eh, táboron kívül élők esetében csökkentette az élelmiszer mennyisége sajnálatos módon a legérzékenyebb csoportoknak, szíriai menekülteknek is juttatunk eh, ilyen jellegű csomagokat természetesen ezt kommunikáljuk azok felé, akiket szolgálunk, mielőtt érzékelik a csökkentés. A segítségnyújtás csökkentése egy olyan időszakban érkezik, amikor az élelmiszerbiztonsági helyzet is súlyosbodott. Megpróbáltunk képet kialakítani a helyzetről Irakban, áprilban 28%-kal növekedtek az élelmiszerárak márciushoz képest, és a fizetések csökkentek. A FAO-val együtt készítettünk felméréseket, és tudjuk azt, hogy 25% az embereknek nem tud élelmiszert vásárolni, kevesebbet fogyaszt vagy éhezik és más tartományok sem teljesítenek különösebben jól. Súlyosan aggaszt bennünket az, hogy a VFP élelmiszer segítségnyújtásának további csökkentése várható. Szükség van további forrásokra, amely a hontalanok, iraki és szíriai menekültek eh, helyzetét javítja. Hölgyeim és uraim, végezetül szeretném megemlíteni azt, hogy tudjuk, hogy a helyzet nagyon súlyos, és a nem cselekvés költségeim még súlyosabbak lesznek, mint a cselekvés eszközök. Kérem támogatásukat, és köszönöm szépen eddigi munkájukat. Köszönöm szépen, Noseworthy asszony. Most pedig megadom a szót Patrick Youssefnek, a Vörös Kereszt Nemzetközi Bizottságának Bagdadi hitvatal vezetőjének. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Elnök úr, köszönöm szépen, hogy meghívták a Vörös Keresztet erre a fontos rendezvényre, és köszönöm, hogy felszólhatunk itt a fórumon. Ez is jelzi, hogy milyen fontos az a munka, amelyet végzünk a helyszíni a terepen a koordináció, az ENSZ, és a, Nemzet, a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága, valamint a helyi civil szervezetek és a nemzeti iraki hatóságok között. Az ENSZ szervezetén kívül működik a Vörös Kereszt, ennek ellenére közösek az érdekeink. Úgy gondolom, hogy az iraki nép megérdemli most ezt a figyelmet. Ugyanakkor itt humanitárius figyelemről van szó, és hangsúlyoznunk kell a humanitárius helyzetet egy olyan országban, amely az utóbbi 30 évben rengeteg mindenem ment keresztül. Az elmúlt 18 hónapban a válság humanitárius hatása, ahogyan azt a telepen dolgozó munkatársaink is tapasztalták, nagyon nyomasztó és súlyos volt a civil lakosságra nézve. Annak ellenére, hogy szolidaritást és nagyvonalú támogatást tapasztalhattunk a nép között. Ennek ugyanakkor lesznek hosszú távú következményei is a lakosság nagy százalék arányára nézve. Hosszú távú következményekről van szó, és arról, amit tapasztaltunk a Irakban a közelmúltban, Mm, a Nemzetközi Vörös Kereszt olyan emberekkel is foglalkozik, akik az irak-iráni háború, az iraki kuvaiti háború óta nem kaptak kártérítést, és nem részesülnek azóta sem védelemben. Sokan elmenekültek otthonaikból, erről hallhattunk, több mint 2,8 millió szeméről beszélünk, 2,9 hetente növekszik azok száma, akik elmenekülnek. Ugyanakkor orvosi ellátásra, vízre szorulnak, és nagyon sok tapasztalattal rendelkező humanitárius szervezet és ügynökség foglalkozik velük. Az alapvető segítségnyújtás nem jut el időben a lakossághoz, ugyanis gyakran olyan területekről beszélünk, amelyek még mindig fegyveres csoportok ellenőrzése alatt állnak. Egelund úr is megemlítette, hogy ezen területek jelentős, nagy, jelentős része nehezen megközelíthető. Az önök hozzájárulása és támogatása lehetővé tette a Vörös Kereszt és az iraki félhold szervezet munkájának, munkáját megkönnyítették, és így segítséget tudtunk nyújtani. Például Habania városban élelmet és vizet juttattunk a lakossághoz. Az emberek oda jöttek hozzánk, és azt kérték, hogy, fényképez, hogy lefényképezzék magukat velük, mert ezáltal is arra számítanak, hogy védelemben részesülnek. Lehet, hogy később ismét el kell menekülniük, de igazából arra szorulnak, hogy bízhassanak valaki által a védelemben. Egy olyan helyre van szükségük, ahol a családjuk biztonságban érezheti magát. Fogalmazunk egyértelműen. Véleményem szerint és az általam képviselt intézmény véleménye szerint gyakran használunk olyan kifejezéseket, mint terrorizmus ellenes fellépés, a terrorizmus ellenes háború, illetve a különböző országok által hozott katonai döntések, de mindenek előtt a jogi helyzetet kell javítani minden kontextusban. Ennek kell mindenek előtt prioritást tulajdonítanunk. A Vörös Kereszt fegyveres konfliktusnak minősítette az iraki helyzetet. Az iraki kormány számára is a nemzetközi humanitárius jog betartásáról kell gondoskodni. A nemzetközi humanitárius jog elveit kell tiszteletben tartani. Ennek megsértése káros lesz azokra nézve, akiket a jognak védenie kellene. És a civilekre gondolok azon emberekre, akik nem vesznek részt a fegyveres konfliktusban. Ők semlegesek, ezt hallhattuk. Éppen ezért el kell ismernünk mindenek előtt azt a tényt, hogy nincsenek jó vagy rossz civilek, nincsenek terori, rossz terroristák vagy civilek. Civilek vannak, és őrájuk érvényesülnie kell a nemzetközi védelmi jognak, a nemzetközi humanitárius jognak. Összefoglásképpen azt mondható, hogy a következő tendenciákat figyelhetünk meg Irakban. A konfliktusok sűrűn lakta területeken következnek be, ez nagyon aggasztó, és ezáltal sokkal több lesz a lakosságon belül az áldozatok száma. Továbbá, hogyan azt dr. Csan is elmondta, az orvosi missziókat segíteni kell, az orvosi nyújtást támogatni kell, hogy eljutassuk az orvosi ellátást a leginkább rászorulókhoz. Figyelembe kell vennünk azon személyeket, akik ott ragadtak a konfliktus közepén, akiket megfosztottak szabadságuktól. Nem szabad aláásnunk az állam szerepét sem, jogi garanciákat kell a fogvatartottaknak biztosítani, az anyagi körülményeket is szavatolni kell, és számos egyéb aspektust, amely által biztonságosan és emberhez méltóan lehet kezelni a fogvatartottakat. És végezetül, de nem utolsó sorban az eltűnt személyekre is figyelmet szentelünk. És visszatérnék bevezetőmhöz, hosszú távú, konflikt, hosszú távú következményei vannak ennek a konfliktusnak. Még mindig nagyon sokan az eltűnt személyek Irakban. Irak az egyik legnagyobb olyan ország a világon, ahol a legmagasabb a világ, az egész világban az eltűntek aránya. A családokra gondolok, és arra is, hogy az érintett minisztériumok és az Emberi Jogi Bizottság együttműködésével meg kell találnunk az eltönt személyeket. Igaz, hogy a Vörös Kereszt jelen van Irakban, vízellátást, makrogazdasági kezdeményezéseket támogat Irakban, különböző kormányzóságokban, a fizikai rehabilitációról is gondoskodunk, ugyanakkor a védelmi aggályokat megpróbáljuk konkrét fellépéssé változtatni. Megpróbáljuk előmozdítani az iraki parlamenttel is a párbeszédet, a minisztertanácssal, az érintett minisztériumokkal, de egyéb szervezetekkel is, amelyek a terepen működnek. Ennek lehet egy konkrét fellépésnek a példája, az amikor ellátogatunk a fogvatartó létesítményekbe, és megvizsgáljuk a 35-40 ezer fogvatartott helyzetét Irakban. Irakot nem szabad magára hagyni minden állam a Genfi Egyezmény egyes cikke értelmében felelősséget kell, hogy vállaljanak, és segítséget kell nyújtsanak Iraknak abban, hogy tiszteletben tartsa nemzetközi jogot képzések által, és azáltal, hogy megértetjük az állammal, hogy mi az állam szerepe, mi a feladata, és mi a történelem szerepe egy országban, mint Irak nincsenek varázsszerek, amelyek által orvosolhatjuk a problémát, és jövőt tudunk biztosítani Iraknak. A jogszabályokat kell tiszteletben tartani, hogy elősegítsük a megbékélést Irakban. Stabilizálni kell a helyzetet, újjáépítésről is gondoskodni kell valóban, de ez főleg a háború áldozatai számára fontos. Ők az ők jövőjéről gondoskodni, közös felelősségünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, József úr. Most pedig elkezdjük a vitát, de még mielőtt mindenki átgondolja, hogy milyen kérdést szeretne feltenni és jelentkezik. Ali Szindinek szeretnék köszönetet mondani, a kurdisztáni regionális kormány tervezési minisztere, neki adom meg a szót. Shall I speak from here? Innen a helyemről is beszélhetek? Elnök úr, excellenciás hölgyek és urak, tisztelt parlamenti elnök, Brokk Stylianides biztos úr, Tony Leik úr, Csán asszony, tisztelt európai parlamenti képviselők. Szeretném megköszönni mindannyiuknak és az ENSZ-nek, amiért eh, megszervezték ezt az ülést. Konfliktus, erőszak és radikalizálódás vesz körül bennünket. Nagyra értékelem, hogy meghívtak erre az ülésre, de mi iraki Kurdisztánban nagyon aggódunk, azért, mert a biztonságról és a terrorizmus elleni küzdelemről szóló párbeszédből kizárnak bennünket. Kurdisztán most a pesmergákkal és másokkal együtt harcol a terrorizmus ellen több mint 100 kilométeres háborús fronton. Több mint 1300 pesmergát öltek meg, és több mint 6000 sebesült meg a konfliktus kirobbanása óta. Ehelyütt szeretném megkérni a tagállamokat abban, szeretném a segítségüket kérni abban, hogy segítsük a sebesülteket. Kurdisztán részéről támogatnám az ENSZ azon kérését, hogy támogassák a humanitárius tervet Irak megsegítésére. Sok iraki kényszerült menekülni, én most mégis a kurdisztáni régióról beszélnék, hiszen az ottani regionális kormány képviselem. A kurdisztáni régió népei, népei és kormánya most a frontvonalakon harcol, háború és béke küszöbén. Háborúzunk az iszlám állam ellen, megpróbálunk békét teremteni, és menedéket biztosítani az iraki menekülteknek. 2005-től kezdődően többen menekült hullám ért el Kurdisztánt Irakból. 2012-ben Kurdisztán megnyitotta a kapuit a Szíriából érkező menekültek előtt, és nyitva is tartotta ezeket a kapukat. 2014 második felében, néhány hónap leforgása alatt, közel egy millió iraki testvérünk, keresztények, jezidák, kurdok, türkmének, arabok jöttek Irak kurdisztáni régiójába. Ma a régiónkban élő emberek egy, legalább egy negyede menekült. Egyre nagyobb arányban érkeznek mindeközben a menekültek, és egyre nő a számarányuk a tartományunkban. Jelen pillanatban 5 milliós közösség ad otthont 1,7 millió menekültnek, mindkét közösséget mérehatóan érinti ez a helyzet, és szükségük van a támogatásra. A nemzetközi politikában nem szokás az országon belüli menekülteket a külföldről érkező menekültekkel egy kalap alá venni, mi azonban ezt tesszük, a kormányunk részéről ugyanis úgy véljük, hogy mindkét közösségnek segítségre és támogatásra van szüksége, és menedéket kell nekik nyújtani. Kérem, fontolják egy, meg egy pillanatra, hogy önök hogyan reagálnának, hogyha az önök választókerületében változott volna meg így módon a lakosság összetétele, és változott volna a lakosság száma. Több mint száz menekült tábort hoztunk létre, de nehéz ezek fenntartása. Mindeközben az országon belüli menekültek nagy számát fogadtuk be, akik azonban nagyon rossz körülmények között élnek, hiszen be nem fejezett épületekben tudtuk csak őket elszállásolni, és nem megfelelő eh, lakhatást tudunk csak biztosítani a számukra. A kurd családok eh, támogatják a menekülteket, azonban a elért, elérkeztek a határokra, most már nem tudnak többet tenni. Emellett a menekült gyermekek nem férnek hozzá az oktatáshoz. Nők és fiatal lányok tízezrei vannak kitéve a kockázatnak, hogy valamilyen kárt szenvednek, Irakban nagyon súlyos következményekkel járt a konfliktus, a szegénységi ráta több mint megkétszereződött, az élet minőség nagy mértékben csökkent, az élelmiszerbiztonság csökkent, és nagyon nagy mértékben romlott az egészségügyi helyzet. A kolera járvány veszélye felütötte a fejét, és az elkövetkezendő hónapokban ez csak romolni fog várhatóan. A Kurdisztánban a helyzet olyan, hogy egyben látjuk, hogy a lakosság próbál ellenállást tanúsítani a szörnyű helyzettel szemben, mégis nagyon nagy a szükség. Nagyon nagy szükséget szenved a lakosság. 2014 végén és 2015 elején azt láthattuk, hogy a gazdaság súlyos helyzetbe került. A 8%-os növekedést 3%-os növekedés váltotta fel 2014-ben. Nagymértékben megnövekedett a munkanélküliség, és a menekültek és belföldi menekültek hozzáférése a munkaerőpiachoz lenyomja a béreket. A stabilizációs költségek összességében becslések szerint legalább 1,4 milliárd dollárra becsülhetőek 2015 során. Ennyibe kerül a menekültek befogadása. Ez az összeg, az 1,4 milliárd a kurdisztáni kormány számára felmerülő költség a stabilizáció céljára, azon felül, amit az ENSZ kér pénzügyi segítségként a partnereitől. Ahogyan korábban Barbara nagyon helyesen mondta, a nem cselekvés valószínűleg még sokkal nagyobb költségekkel járna, mint hogyha beavatkozunk és segítünk. Kérem, gondolkozzanak el egy pillanatra azon, hogy milyen kapcsolat áll fenn a régió stabilizálása és az Európába irányuló migráció között. Fontolják meg, hogy van-e itt bármiféle kapcsolat, avagy nincs. Mi Kurdisztánban megtettük azt, amit meg tudunk tenni, és úgy gondolom, elismerést érdemel az, amit tettünk, és nagyobb figyelmet az eddigiekhez képest. Egy olyan időszakban, amikor a saját pénzügyi helyzetünk is rendkívül törékeny, egyszerűen nem tudjuk fenntartani a menekültáborokban az infrastruktúrát, és nem tudjuk biztosítani azokat a közérdekű szolgáltatásokat, amelyekre szükségük van a menekülteknek. A tisztviselőink és a pesmerga erőink nem kaptak bért már az elmúlt három hónap során. Minden bizonyal egyet értenek velem, hogyha azt mondom, hogy ez a helyzet fenntarthatatlan. Mindent meg fogunk tenni, amit csak meg tudunk tenni, hogy a gazdaságunkat növekedési pályára állítsuk. Irak egy közepes jövedelmű ország, azonban az olajárak csökkenése és az iszlám állam térnyerése miatt nagyon összetetté vált a pénzügyi helyzet. Az elkövetkezendő hónapokban az iszlám állam további térnyerésével várhatóan még többen kényszerülnek menekülni. Itt ma, ahogyan önökhöz szólok, nem vagyok biztos abban, hogy mindannyian felkészültünk arra a helyzetre, amely előáll, hogyha újabb tömegek menekülnek Ramadiból, Moszulból vagy más egyéb területekről. A kurdisztáni régió kormánya és népe nagyon nagy lelkű volt hosszú időn keresztül, és nyitva a kapuit a különböző menekültek, menekült közösségek előtt, azonban lassan elérkezett egy olyan pont, ahol már nem, nem tudunk egyedül többet tenni, szükség van arra, hogy az EU-s tagállamok is támogassanak bennünket, valamint az ENSZ, de a kurdisztáni kormánynak is segíteni kell katonai értelemben, politikailag és pénzügyileg. Hogyha a nemzetközi közösség nem támogat bennünket határozottan és hosszú távon, akkor nem fogjuk tudni kezelni a helyzetet. Köszönöm. Köszönöm szépen, miniszter úr. Itt ebben a bizottságban gyakran említjük azt az erőfeszítést, amelyet a kurnép tesz, nem csak akkor, amikor befogadja a menekülteket, hanem a katonai fellépés terén is a pesmergák által, illetve a különböző gerillák által, hogy azt Kobánéban is tapasztaltuk. Tehát köszönöm, amit elmondott. Még mielőtt feltennénk a kérdéseket, szeretném megadni a szót Brian Hayesnek, aki az Európai Parlament iraki kapcsolatokért illetékes delegációjának az elnöke. Thank you indeed, uh, President, and uh, I'd like... Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenkit üdvözlök ma az Európai Parlamentben, ezen a rendkívüli ülésen, és azt hiszem, nagyon értékes volt hallani, első kézből hallani azt, hogy az iraki lakosság milyen szörnyű helyzetben szembesül, és jó volt hallani hasznos volt hallani azokat a felhívásokat is, amelyek a nemzetközi közösséget arra szólítják fel, hogy segítsünk a e helyzet orvoslásában, hiszen már évek óta rendkívül súlyos helyzet uralkodik a régióban. Azzal kezdeném, hogy reagálok néhány megjegyzésre, amelyet a kurdisztáni kollégánk tett. Tekintettel arra, hogy Kurdisztánban milyen sok a belföldi menekült, és milyen hatalmas nyomást helyez ez az alapvető közérdekű szolgáltatásokhoz, szolgáltatásokra, úgy gondolom felelősségünk, hogy Kurdisztánban segítséget nyújtsunk az ottani kormánynak, az ottani népnek, és nyíltan, toleráns módon, és segítsük őket abban, hogy továbbra is ilyen nyitottak legyenek a menekültekkel szemben, és ilyen toleráns módon reagáljanak a helyzetre. De nekünk is felelősségünk van, és Bagdadnak is felelőssége van abban, hogy a pénzügyi kötelezettségeinknek eleget tegyünk, ami a finanszírozást illeti. Azt hiszem, nagymértékben javulhatna a helyzet diplomáciai értelemben is, hogyha ezeknek a kötelezettségeknek mindenki eleget tenne úgy gondoltam, ezt fontos elmondani egy olyan ülésen, mint amelyen most részt veszünk. Hölgyeim és uraim, a, az ENSZ vezette humanitárius segítségnyújtás Irakban úgy, ahogyan azt felvázolja az új humanitárius terv, nem csak a szükséges humanitárius segítségnyújtás szempontjából lehet rendkívül fontos, hanem a régió stabilitásának előmozdítása szempontjából és a nemzeti megbékélési folyamat elindítása szempontjából is úgy gondolom ez utóbbit minden bizonyan mindenki támogatja Európában. Úgy gondolom, hogy ezt az eredményt úgy érhetnénk el, és a delegációm is osztja ezt a véleményt egyébként, hogy a régióbeli egymással szemben álló feleket Irakot, Iránt, Szíriát, Líbiát, megkérjük arra, hogy az ENSZ vezette humanitárius tervhez csatlakozzanak, és aktívan vegyenek részt a terv kidolgozásában és végrehajtásában is. Ez a megközelítés a regionális szereplők számára egy fontos szerepet biztosítana, és lehetőséget biztosítana arra, hogy tárgyalóasztalhoz üljenek, és más egyéb segítő partnerekkel együtt például velünk európai tagállamokkal együtt az iraki kormányjal szorosan együttműködve megvitassák a prioritásokat az ország részére. Úgy gondolom az Európai Unió ebben a folyamatban közvetítő szerepet vállalhatna. Az egyéb regionális szereplők bevonása rendkívül hasznos lenne, úgy gondolom ez segítené az iraki miniszterelnök munkáját is, aki jelen pillanatban hatalmas diplomáciai erőfeszítéseket tesz arra vonatkozólag, hogy Irak regionális partnereihez fűződő kapcsolatát javítsa. Úgy gondolom ebben a párbeszéd nagymértékben segíthet. A kérdésem a következő, Irán, Szaudarábia és más regionális, illetve öbölmenti országok mennyiben vettek részt az új humanitárius válaszadási terv kidolgozásában? Milyen szerepvállalás vállalható a részükről, hogy jelen pillanatban pénzügyileg mennyiben járulnak hozzá a helyzet javításához, hiszen gazdag országokról van szó? Van-e lehetőségük arra, hogy a tervből származó projektek kidolgozásában részt vegyenek az iraki kormányjal együttműködve, és ha nincs így, akkor hogyan lehetne egy ilyen közreműködést, együttműködést lehetővé tenni? Azt hiszem, hogyha a regionális szereplőket be lehet vonni ebbe a folyamatba, a regionális országokat be lehet vonni a folyamatba, akkor az nem csak a humanitárius segítségnyújtást segíti, hanem a régióbeli megbékélési folyamatot is. Köszönöm. Gomez. Köszönöm szépen, Gomez asszony kapszol. Köszönöm szépen. Én is nagyon hálás vagyok, hogy ez a panel megszervezése került, és a humanitárius nyújtása összpontosít, illetve célja az, hogy EU-s támogatást szerezzen ehhez a nemes célhoz. Ezt rendkívül mértékben támogatom. Ezt szeretném mondani azt, hogy az EU-ban nem tesszük jól, hogyha csak humanitárius szemszögből tekintjük ezt a kérdést, és hogy felségünk alól úgymond kibújhatunk, hogyha csak erre az aspektus összpontosítunk, ez az egónk számára jó, de természetesen nem elégséges, hogy megoldjuk ezt az óriási problémát. Itt igenis felelősséget tartozunk a cselekedeteinkért, és hogyha nem cselekszünk, azért is. Én a, most a humanitárius aspektusra összpontosítanék. Török úr említette, hogy az irakiek miért, milyen mértékben váltak földetest a szíriai menekültekre. Az elmúlt év januárjában jártam ott, és meglátogattam egy menekült tábort, beszéltem hatóságokkal. Nagy hatást tett rám ez a nagy lelkűség szívszaggató látni azt, hogy a leg több európai nem érti azt, hogy itt mi forog kockán, nem csak hogy mi múlik az irakiek erőfeszítésén, hanem azt sem, hogy ők hogyan védik meg a mi biztonságunkat, hiszen ők állnak az élvonalban a terrorizmus elleni küzdelemben, és ez szorosan kapcsolódik a szíriai eseményekhez is. Tehát, hogyha a humanitárius segítségre összpontosítunk, én felháborodtam a helyzet miatt, kollégáim is velem voltak. Mogherini főképviselő asszony is felhívta figyelmet arra, hogy sokkal többet kell tenni humanitárius szempontból is. Csalódottak voltunk amiatt, hogy azt látom, hogy a legtöbb korábbi ADP tábornak nincsen iskolája, hiszen az irakiaknak nincsenek meg a kapacitásék a kurd hatóságoknak sem, hogy iskolákat hozzanak létre, és több százezer gyermek nem jár iskolába. Igazából ezzel csak több potenciális jelöltet képeznek a terrorizmus számára. Tehát nem biztosítjuk az iskoláztatást, ez pedig a koordináció hiányából adódik. Az EU-n belül koordináció hiányából az ECO és az EU-s tagországok között tehát ők bekapcsoltak a munkába, de nincsen koordináció, és erre fel szeretnénk hívni a figyelmet, is eh, biztos eh, figyelmét is, és Mogherini biztos eh, figyelmét is. Remélem, hogy képviseli itt valaki őket. Az a tény is lesújtott, hogy nagyon sok informális ADP menekült tábor van, illetve ezen meglepődtünk. És természetesen ezek az emberek panaszkodnak, gyakran ezek a táborok egymás mellett vannak, és nagyon nehéz a helyzetük, ami az alapvető szükségleteket életi tiszta víz, ivóvíz, stb. Engem az is lesújtott, hogy nem láttam a olyan erőfeszítéseket, amikor a gyermekeket, lányokat sikerült volna megmenteni, akiket elraboltak, és meglep, hogy az ENSZ vagy más szervezetek tudnak-e válaszolni arra, hogy van-e nemzetközi segítségnyújtás ebben a témában, hiszen ez politikai szempontból is nagyon fontos lenne. Nagyon sok érdekes információ van arról, hogy a lányok, akik elszöknek a jazidi közösségből például, ezt az információt alá tudnák támasztani. Az is sokkal, hogy nem létezik program, hogy ezeket az embereket segítsük. Tehát itt nem csak a megsebesült pesmergákról van szó, és más harcosokra, akiknek speciális ellátásban lenne szükségük, hanem azok a lányok, akiket elraboltak, és me- sikerült megszökni, ők traumatizáltak. Felháborító az, hogy az EU nem hozott létre speciális programot ezen személyek segítése érdekében hiszen ők nagyon gyakran kikerültek abból a közösségből, amelyben éltek, és szörnyű okok miatt nem élnek együtt a családjukkal. És egy másik terület, ahol szintén szükség van a koordinációra, a visszatelepítési programok. Egyetértek az, amit a minisztertől hallottunk, Alice Szindiárt úrtól, ami a mediterrán, a földközi tenger térségét illeti, e, Irakot, mindegy, hogy jezidikről van szó, keresztényekről, más közösségekről, ők elmondták azt, hogy Európába fognak e, megpróbálni eljutni, amint csak tudnak, tehát ez már csak idő kérdése. Természetesen vannak más személyek, és ezeknek a vallási közösségeknek a vezetőik, akik elmondták azt, hogy itt nem csak az emberek túléléséről van szó, hanem az iszlám előtti kultúrák továbbéléséről. Tehát mi nem szeretnénk azt, hogy az emberek elhagynák a hazájukat. Fontos, hogy otthonaikba vissza tudjanak térni, de ehhez szükség van arra, hogy alapvető igényei kielégüljenek. Erbében az egyház illetve Nerbélben a főtemplom um, udvarán hoztak létre iskolát, de az oktatás megszervezése uh, problémát jelent. Hogyan várjuk el tőlük, hogy legyen jövőjük, uh, hogyha ez az alapvető joguk nem érvényesül, és természetesen hallottunk uh, speciális rendőrői programokról, keresztények számára és egyéb nevetséges programokról, amik teljesen kontraproduktívak, pontosan az ellenkezőt mutatják annak, amit a keresztény vezetők nekünk mondtak. Tehát ne abban segítsük őket, hogy elveszítsék gyökereiket Irakban, hanem hogy megegyenek a megfelelő körülmények az ő életükhöz Irakban. Nemzetközi garanciára van szükség a a visszaterepítésükhöz, és továbbá azt is gondolom, itt az EU-ról beszélek, ez az EU-nak igenis van felelősség, és sokkal jobb munkát végezhetne, és nem teszi meg a politikai segítségnyújtást olyan irakiak szemmel mint a pesmergák, akik harcolnak. Mm, Sokkolt az, amikor megtudtam, hogy az EU-s tagországok, akik katonai felszerelést juttatnak a kurd erőknek, nem koordinálják a tevékenységeiket. Ez nevetséges. Azok, akik annak idején bekapcsolódtak a képzés megszervezése, nem koordinálnak egymás között. Tudom, hogy az USA szervezeteiről ez is elmondható Éppen ezért nem történik változás, ez fenntartatlan, mint említettem. Ez a mi biztonságunkat is érinti. kollégáimnak köszönetet szerettem volna. Neki felvetették Irak szomszédainak szerepét, akik negatív szerepet töltöttek be a terrorista erők támogatásában például. Köszönöm. Köszönöm szépen, Gomes asszony. Én is eh, szerettem volna hozzászólni, nem eh, elnökként, hanem a GUE frakció tagjaként. Mindig is eh, hangsúlyoztam, hogy nem kell megismételnünk, nem szabad megismételnünk a hibákat. Úgy tűnik, hogy ez egy természeti katasztrófa volt. Nem, csupa hibát követtek el az illetékesek és a gyógyír gyakorlatilag rosszabb is volt, mint maga a betegség. Elég, hogyha megnézzük az áldozatok számát, és ezt nem én állítom egyébként. 2006-ban már készült egy tanulmány a John Hopkins Baltimore Egyetemről, amely 600 ezer iraki halottról számolt be és ezt követően a becslések több mint 1 millió 400 ezer halottról írtak. Igaza volt a miniszter úrnak, amikor az alapokról beszélt, ugyanis amikor a különböző tanácsoktól visszavonták Albár tartományban a forrásokat, ahol ugyanakkor hatékony volt az Al-Qaeda terroristá jeleni küzdelem, végeredményben a sivatagba mentek, és eh, elkezdték az együttműködést azon terroristákkal, akik eh, Szíriát destabilizálták teljességgel felelőtlen fellépés volt ez, és most ugyanezt a hibát követtük el a líbiai beavatkozás során. És most mi van? Mi ennek az eredménye? Egy káosz, ami meg fog ismétlődni. 4 millióan eh, menekültek el otthonukból Irakban, 2 millióan az ország határain belül, és eh, vannak olyanok is, barátaim közöttük, akiket Szíriában fogadtak be. Az ENSZ, valamint a Vörös Kereszt illetékeseitől is azt szeretném megkérdezni, hogy mi történt azzal a két millió menekültel, akit Szíria befogadott, és van-e valamilyen kapcsolat, én egyébként támogatom ezt, a szíriai kormányjal a kapcsolat felvételt a jelenlegi körülmények között. Éppen ezért nagyon nagyra értékelem azt a rendkívül nehéz munkát, amelyet Misztúra küldött, külön megbízott végez. Lehet, hogy elérkezett az ideje annak, hogy megállapítsuk azt, hogy ki a legnagyobb ellenségünk, ki a fő ellenségünk, és tisztelt képviselők azok az ellenségeink, akik az úgynevezett iszlám államnak nevezik magukat, egy terrorista szervezet, amelyel szemben küzdenünk kell a lehető a nemzetközi jog keretében rendelkezésre álló eszközeinkkel. Most pedig szeretném megadni a szót a jelenlevőknek. Három percben kell korlátoznom a hozzászólásokat, ugyanis kevés az időnk. Először is Edward Rodiernek szeretném megadni a szót, az Orvosok Határok Nélkül szervezett részéről. Nem tudom, hogy hol van, de parancsoljon, öni a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszöntök mindenkit. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek, és a Médecins Sans Frontier nevében felszólalhatok ezen a fontos konferencián. A legtöbb kérdés, amelyet megvilágítottak, egyeznek azokkal, amelyekről mi szerettünk volna beszélni. Valóban a finanszírozás abszolút szükséges, ugyanakkor ez csak akkor szükséges, hogyha hozzáférést is biztosítunk. Tehát ez a kérdés elhangzott, ez a felvetés elhangzott, de azt tartom fontosnak, hogy biztonságos humanitárius hozzáférést biztosítsunk a lakossághoz, és ne kelljen minden egyes alkalommal tárgyalni ennek a feltételéről, amikor egy újonnan felszabadított területre szeretnénk eljutni. Minden erőfeszítést meg kell tenni annak érdekében, hogy a humanitárius szervezetek a rászoruló lakossághoz eljussanak. És ez volna az az üzenet, amelyet szeretünk valami is megfogalmazni. Más dolgokat már elmondtak mások, és még egyszer köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptunk, hogy eljöjjünk ide. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Alan Bowmannak szeretném megadni a szót. Ő a, ő a kanadai nagykövetségről jött, az Európai Unió előtti kanadai nagykövetségről. Köszönöm, itt vagyok. Köszönöm szépen. Először is szeretem volna a szervezőknek megköszönni azt, hogy Kanada is meghívást kapott erre a nemzetközi Irakról szóló konferenciára. Bennünket is rendkívüli mértékben aggaszt a válság, és a humanitárius segítségnyújtásban is részt vettünk eddig is, és a jövőben is ezt fogjuk tenni, szorosan együttműködve az ENSZ-el, az Európai Unióval és egyéb ügynökségekkel, amelyek jelen vannak itt ma. Itt Brüsszelben azt szeretném hangsúlyozni, hogy Kanada is rendkívül érdekelt abban, hogy az EU-val együttműködjön a humanitárius válság kezelésében, és ezen túl is. Fontos partnerek vagyunk a humanitárius együttműködésben, és szeretnénk erősíteni, folytatni ezt az együttműködést az iraki erőszak és annak humanitárius következményei nagymértékben aggasztják Kanadát. A lehetőleg határozottabban elítéljük a vallási kisebbségek és a civil lakosság elleni támadásokat, a háborús bűnöket, illetve az emberiesség ellen követett bűncselekményeket. Felszólítjuk a feleket az nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartására biztonságos, akadálymentes utat kell biztosítani a menekülés során a civil lakosságoknak, valamint a humanitárius segély szervezeteknek a különböző menekültek lakta területekre humanitárius és életmentő támogatást nyújtunk azoknak, akiket sújt a folyó iraki válság, több mint 170 millió dollárnak megfelelő humanitárius segélyt nyújtottunk az iraki partnereknek a jelenlegi válság során, ebből 80 millió dollárt nyújtottunk ez év kezdete óta, ebből 40 milliót a különböző 2015-ös prioritások finanszírozására nyújtottunk. Készek vagyunk amra is, hogy a hosszú távú segítségnyújtásban részt vegyünk. három milliót biztosítunk a különböző közösségek és kormányzati szervezetek kapacitásépítése számára és most, valamint a jövőben is erősítjük az együttműködést. A kanadai humanitárius segítségnyújtás, a menedék, az oktatás, az élelmezés, a tiszta víz nyújtására terjedt kés és egyéb alapszolgáltatásokra, és foglalkozunk a nemi alapú erőszakkal kapcsolatos problémák kezelésére is. A humanitárius válaszadási projekt, valamint ez a gyorsított megközelítés még nem kapott kellő támogatást a donanok részéről, főleg a figyelembe veszük, hogy milyen szintű ez a válság. Örömmel fogadjuk tehát ezt az iraki eh, választási tervet, reméljük, hogy a humanitárius szervezetek így össze tudják, eh, meg tudják szerezni azon forrásokat, amelyek eh, az iraki nép megsegítéséhez szükségesek. Említettem már, hogy mi eddig is részt vettünk a válságkezelésben, és ezt a továbbiakban is ten, meg fogjuk tenni. Volna egy kérdésem, hiszen itt ugye kérdéseket is feltehetünk. Hálásak lennénk, ha további információt kapnánk arról, hogy a humanitárius válaszadási terv hogyan fog együttműködni a gyorsított prioritások valóráváltása szempontjából, hogyan kívánják kialakítani ezt a, ezt a válaszadást. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Kelly Clemens kap szót az Egyesült Államok részéről. Thank you very much. I'm up here. Nagyon szépen köszönöm. Itt ülök középen, fenn, sárga felsőben. Köszönöm szépen az Európai Uniónak és az ENSZ-nek, amiért megszervezték ezt az ülést, és felhívják a figyelmet arra, hogy Irakban milyen hatalmas humanitárius szükséghelyzet alakult ki. Örülünk annak, hogy az iraki kormány és a kurdisztáni, iraki kurdisztáni régió kampány, kormánya támogat bennünket a segítségnyújtásban. Az Egyesült Államok az iraki válság kitörése óta több mint 407 millió dollárt költött arra, hogy segítse a menekülteket, 208 milliót költött erre az idei évben, karöltve számos szervezettel, amely itt ma képviselteti magát. Tudjuk azonban, hogy nagyon nagy szükségben élnek a menekültek, tudjuk, hogy még nagyobb segítségnyújtásra van szükségük. Irakban jelenleg 8 folyamatban lévő program van veszélyben a hiányzó finanszírozás miatt. Lehetővé kell tenni továbbá azt is, hogy kezelni lehessen a helyzetet tekintettel arra, hogy további menekültek várhatóak. Mi bizonyos pénzügyi forrásokat biztosítottunk a, ugyan, de a hónap végére ezek elfogynak. A humanitárius rendszerben résztvevő szervezetek mind-mind támogatásukról biztosították az új humanitárius segítségnyújtási tervet. Köszönöm egyébként mindenkinek, ezúttal is a segítségnyújtásban való részvételt. Rendkívül fontos az, hogy erőfeszítéseinket még inkább megnöveljük. Irak déli és középső részén például rendkívül súlyos a helyzet. Nagy, nagyra értékeljük egy exit stratégiára vonatkozó, kidolgozására vonatkozó erőfeszítéseket. Köszönöm ezt minden résztvevőnek. Azonban továbbra is prioritásként kezeljük az IDP-khez való hozzáférést. Mindenképpen egyensúlyt kell teremteni a humanitárius segítségnyújtás elve és a biztonsági megfontolások között. Ez létfontosságú, hogyha el akarjuk kerülni a, azt, hogy további emberek menekülésre kényszerűj, menekülni kényszerüljenek a konfliktus terjedése révén. Emellett biztosítani kell azt, hogy adott esetben biztonságos körülmények között és önkéntes alapon visszatérhessenek az érintettek az otthonaikba. Köszönöm szépen a lehetőséget, és köszönöm, hogy itt lehetek. Köszönöm szépen, többen is jelentkeztek, de mivel fogy az időnk, és szeretnénk a részvevőket is meghallgatni, ezért most 10-15 percet szentelünk a válaszok meghallgatására, és mivel szeretnénk ezt egy kicsit rugalmasabbá, interaktívabbá tenni, nem tudom, hogy ki szeretné kezdeni, ki az, aki elsőként kíván választ adni. Just thank you very much. I'd like... Köszönöm szépen. Reagálnék néhány felvetésre. Mindenek előtt az alelnök és Komász asszony kérdéseire válaszolnék. Fontosnak tartom szem előtt tartani azt, hogy hogyan is alakult ki ez a humanitárius segítségnyújtás. Nyilvánvalóan az ENSZ ügynökségek és a, nem civil, és a civil szervezetek részvételével és koordinálásával létrejött humanitárius elvek alapján történő akcióról van szó. Természetesen nagyon fontos, hogy a régióbeli országok is reagáljanak erre a súlyos helyzetre. Erről szól a humanitárius segítségnyújtás, a humanitárius elvek alapján kell azt megszervezni. Biztosítanunk kell, hogy ez valóban így legyen és így maradjon. Továbbra is tiszteletben kell tartani tehát a humanitárius segítségnyújtás alapelveit. Röviden szólnék Törökországról is, amelyet az egyik felszólaló említett. 1,7 millió szíriai menekült tartózkodik jelen pillanatban Törökországban. 92 további iraki menek, 92 ezer további iraki menekült csatlakozott a menekültek táborához de vannak afgán menekültek és más egyéb közösségekből származó menekültek is. Látnunk kell azt, hogy tömegesen érkeznek az országba a menekültek, miközben a török kormány egy olyan menekültügyi törvényt fogadott el, amely megkönnyíti a helyzetüket, mindenképpen értékelni kell és méltányolni kell, hogy Törökország az elmúlt év során jelentős lépéseket tett a menekültek megsegítésére, és jelentős erőforrásokkal is hozzájárultak a humanitárius segítségnyújtáshoz. Hogyha ez nem történt volna meg, akkor még sokkal több menekült érkezett volna meg az EU-s tagállamokba. Ami az erőszak elleni fellépést is különös tekintettem a nem erőszakkal szembeni fellépést életi, úgy gondolom a humanitárius segítségnyújtásra vonatkozó terv kiemelten kezeli ezt, sok szereplő helyben is próbál segíteni ezen a helyzeten. Szoros együttműködésben a kurdisztáni kormányjal próbálunk segítséget nyújtani azoknak a nőknek és fiatal lánygyermekeknek, akik rendkívül súlyos nem erőszakot szenvedtek el. És végezetül a magam részéről szeretném még azt elmondani, hogy körülbelül 80 ezren tértek haza, globálisan mérve, és valóban fontos biztosítani azt, hogy az a visszaköltözési kvóta, amely az EU-ban tapasztalható, szintén növekedjen. Mindenképpen támogatjuk a 20 ezres visszatelepítési kvótát, de azt hiszem ez csak a kezdet. Sokkal nagyobb, arány, sokkal nagyobb arányra lesz szükség reagálva a menekültügyi válságra. Köszönöm szépen, Osborne, aztán két szót. Köszönöm szépen, és reagálni szeretnék. Irakban, Szíriában, a szíriai térségekben, Dél-Szudánban, számos helyen felmerül annak a kockázata, hogy egy teljes generáció fogja azt gondolni, hogy az erőszak válasz lehet. Az élelmezési programa, hogyha a finanszírozás rendelkezésre áll, és mint említettem, teljesen önkéntes alapon működő szervezet vagyunk, helyi közösségekkel és a kormányokkal dolgozunk együtt. Az iskola élelmezési programok elkészítésében nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek az iskolában maradjanak, megfelelő élelmezéshez jussanak. Dél-Szudánban, Szíriában, amelyek a legsúlyosabb térségei a világnak, látjuk azt, hogy az élelmiszerbiztonság nagyon fontos szempont, és más ügynökségekkel szorosan együtt dolgozunk, megpróbálunk szorosan egyeztetni az UNICEF-fel és más szervezetekkel is, annak biztosítás érdekében, hogy ne veszten el egy teljes generáció. Tehát nagyra értékel megjegyzéseiket, amelyek ennek fontosságára utaltak. Nagyon fontos a válsághelyzeteket elkerülni, és felismerni annak fontosságát, hogy mennyire fontos a gyermekeket iskolában tartani. Törökország is elhangzott, tapasztalatunk azt mutatták, hogy a török kormány nagyon méltányos, illetve nagylelkű volt a élelmezési program támogatásában. Gelán képviselő, köszönöm szépen. Elnök úr, nagyon sok fontos pont elhangzott, és nagyon örülök annak, hogy számos hozzászóló hangsúlyozta a politikai megoldás keresésének fontosságát, hiszen Európa segítheti a párbeszédet, ennek alapját megteremtheti, fontos, hogy a regionális erők és a nemzetközi erők összefogjanak, ahelyett, hogy rivalizálnának egymással. Azt gondolom, hogy mindenki eh, tehát többet a regionális és a nemzetközi szereplők. És itt egy dominó hatást eh, éltünk meg, ami azt jelentette, hogy a rossz dolgok újabb rossz dolgokat eredményeznek, az emberek újból és újból elveszítik eh, otthonaikat, marginalizálódnak, polarizálódnak, és a stabil elem ami létezett, alásásra kerül, és az extremizmus akkor virágzik, ha mindenki elveszíti a reményt. Az elkövetkezendő hónapokban, amit nem teszünk meg, ami miatt, amit nem teszünk meg, azt gondolom, ezt még megbánhatjuk, súlyosan megbánhatjuk. Fontos, hogy ne váljon teljes mértékben ellenőrizhetetlenni a konfliktus. Ahogy az USA képviselője említette, a gyors reagálású mechanizmusok nem kapnak finanszírozást, ez pedig azt tanúsítja, hogy mennyire súlyos a helyzet, illetve ha nem teszünk semmit az emberekért, akkor ők reményvesztetté válnak, és bármi bekövetkezhet, ami a az oktatást illeti egyetértek el azokkal felszólalkok, akik hangsúlyozták az oktatás fontosságát. A legtöbb hon, hontalan abban reménykedik, hogy gyermekei iskolába járhatnak. Tehát nagyon fontos ezt a tervet finanszírozni, illetve a politikai előrelépést is finanszírozni. Nem reménytelen Irak helyzete, és azt gondolom, hogy még jobb napokat is megélhetünk Irakban. Dusszel úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én nem szeretném megismételni azokat a válaszokat, amik már elhangzottak, teljes mértékben egyetértek, és nem tudnék válaszolni a HRP-vel kapcsolatos kérdésekre. Az iraki konfliktus már nagyon régóta kísér bennünket, nem 18 hónap ezelőtt, a, hónap ezelőtt alakul ki, a kurisztani kormány, az iraki kormány szenvednek emiatt, tehát amit most megteszünk nemzetközi szervezetekként, az azt jelenti, hogy itt mandátumunk van, a fenntarthatóság kulcsfontosságú, és nagyon fontos ennek a konfliktusnak a tartóságát is hangsúlyozni. Az embargóval kezdődött a probléma, tehát nem csak a jelenlegi konfliktust kell vizsgálnunk limitált szempontból, hiszen ennek a jövőben lesznek hatásai, ahogy ez eddig is érzékelhető volt. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Kim Van Kan asszony kap szót. Az ENSZ humanitáres ügyekért felelős főtitkár értese. Köszönöm szépen. Köszönöm mindenkinek az észrevételeket, mind a pódiumon ülőknek, mint pedig az egyéb felszólalóknak. A Tavaly két évre elindított SRP kapcsán ejtenék néhány szót. Ez egy új megközelítés, azóta nagy, nagyon nagy mértékben romlott a helyzet, és a legsürgősebb szükségletek orvoslására irányul ez a terv. A tervek szerint a sürgősségi terv lejárta után megújítják majd azt. Köszönöm szépen, hogy megszervezték ezt az ülést, és ráirányították a figyelmet az iraki helyzetre, erre mindenképpen nagyon nagy szükség volt, és nagyon nagy szükség van arra, hogy szolidárisak legyünk az iraki néppel ebben a nehéz időben, ezekben a nehéz időkben. Hallhatták, mennyire szenvednek az emberek, hogyan láthatták, hogyan néz ki a humanitárius helyzet, és um, Liz Grande munkáját szeretném méltatni. Ő és munkatársai rendkívül nehéz körülmények között dolgoznak, és megpróbálják a lehető legtöbb erőforrást mobilizálni az emberek megsegítésére. A gyors reagálási mechanizmus többen is említették ma. Azt hiszem, hogy a humanitárius reakcióterv rendkívül jól átgondolt terv, az egyik legjobb, amelyet valaha láttam. Köszönöm ezt a kidolgozóinak, és azt hiszem megérdemli mindenki támogatását ez a terv. Rendkívül nehéz helyzetről beszélünk a humanitárius jogalkotásban, jogszabályokban és az emberi jogokban lefektetett legalapvetőbb jogokat is megsértik ebben a háborús helyzetben, háborús konfliktusban. Ez egy igazi nagy kihívás ezért is kap olyan nagy szerepet a HRP-ben, a humanitárius eh, reakció tervben a helyben dolgozó munkatársak biztonságának szavatolása. Várhatóan a helyzet sajnos romlani fog, azonban nekünk mindenképpen kötelezettségünk segíteni azokon, akik továbbra is abban reménykednek, hogy valaki majd megvédi őket. Nekünk kötelezettségünk az, hogy ezt a reményt fenntartsuk, Noha azt látjuk, hogy a helyzet romlik, és várhatóan a következő hónapokban még tovább romlik majd. Kérjük a politikai szereplőket, hogy vessenek véget az erőszaknak, közben azonban kérjük Önöket, hogy segítsenek nekünk, segítsenek a segítségnyújtás finanszírozásában, hiszen az iraki lakosságnak nagyon nagy szüksége van erre. Köszönöm szépen mindenki támogatását, köszönöm az Európai Parlamentnek és az ECO-nak, hogy közösen létrehozták ezt a rendezvényt. Reményt merítünk ebből a mai eszmecseréből, és mindenképpen eh, továbbítani fogjuk a szolidaritás üzenetét az iraki népnek. Köszönöm. Muchas gracias y para Köszönöm szépen. Végezetül Haba Tortán az, hogy itt van velünk Stalianidis úr, az Európai Bizottság részéről. Remélem, hogy végighallgatta az elhangzottakat. Köszönöm szépen, tisztelt barátaim! Köszönöm mindenkinek, Kang helyettesnek is, és a résztvevőknek az elmondottakat. Köszönöm ezt a átfogó áttekintést a humanitárius kihívásokról Irakban. Önök felvázolták a fő aspektusokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy jobb legyen a humanitárius válaszadás. A nemzetközi közösség egészének bevonására szükség van. Hallottuk Lise Grand részéről, hogy az új humanitárius válaszadási terv egyértelműen felvázolta, hogy milyen támogatásra van szükség az év végéig. Amit Anthony Lake elmondott arról, hogy milyen szenvedésnek vannak kitéve a gyermekek. Az iraki kormány, valamint a kurdisztáni regionális kormány is óriási kihívással áll szemben. Az erőfeszítéseiket támogatnunk kell, és a koordinációt javítanunk kell a humanitárius segítségnyújtás garantálása érdekében. Alapvető szolgáltatásokat kell nyújtanunk a lakosságnak. Teljesen független a vallási, közösségi eh, hozzá, hovatartozásuktól. A nemzetközi közösség nem hagyhatja magára az iraki konfliktus áldozatait. Ugyanakkor most kell cselekednünk, nem pedig holnap. Ahogyan elmondtam a megnyitó beszédemben, garantálnunk kell a biztonságos és feltételek nélküli humanitárius hozzáférést a segítség nyújtáshoz biztosítanunk kell a segítségek, a segítségnyújtás eljutását a lakossághoz, a rászorulókat védelemben kell részesítenünk mindenféle diszkrimináció nélkül. A támogatást a humanitárius elvek alapján kell nyújtanunk a szükségletek figyelembevételével. A konfliktusban résztvevő feleknek eleget kell tenniük a kötelezettségeiknek a nemzetközi humanitárius és emberi jogi jogszabályok alapján tiszteletben kell tartaniuk és védeniük kell a civil lakosságot. A humanitárius szükségletek figyelembevétele egy erkölcsi kötelezettségünk, ahogyan azt már hallhattuk. Ez egy morális imperatívus, de ezen túlmenőleg ez egy előfeltétel a biztonság és a stabilitás megteremtéséhez nem csak az egész országra, hanem az egész térségre nézve igaz ez. Akár globális értelemben véve is elmondhatjuk ezt. Anélkül, hogy ezen szükségleteket figyelembe vegyük, megkockáztatjuk azt, hogy a további konfliktusok alapjait lefektetjük. Ezáltal pedig a civil lakosságot kiszolgáltatjuk a terrorista szervezeteknek, mint az ISIS-nek ez pedig egy ördögi kör, az erőszak ördögi köre így csak folytatódni fog. Tisztelt barátaim! Európa szolidaritása Irappa, Irakkal eh, szilárd eh, alapokon áll. Ez egy kézzelfogható szolidaritás. Ez az az üzenet, eh, amelyet eljuttatók az iraki néphez, és természetesen az iraki kormányhoz is. Az EU finanszírozása konkrétan kifejezi elkötelezettségünket. Tavaly az Európai Bizottság, valamint a tagállamok, vagyis az Európai Unió egésze volt a második fő humanitárius donor Irakban. Idáig, ebben az évben több mint 38 millió eurót fordítottunk humanitárius segélyezés formájában az iraki nép megsegítésére. A harcok kiéleződése azonban további nyomást helyez az amúgy is korlátozott humanitárius pénzügyi forrásainkra, ez a realitás. Erre pedig reagálnunk kell, és az Európai Unió válaszként a partnereit arra ösztönözte, hogy biztosítsák az alapvető segítségnyújtást. A víz, az élelmiszer, élelmiszerek, illetve a tisztálkodási szerek eljuttatását, főleg azon területekre, ahol a legtöbb otthonából elmenekült ember talált menedéket. Büszkén mondhatom azt is, hogy bejelentettem ma további 25 millió euró értékben humanitárius támogatást. Ez az az összeg, amelyet biztosítani tudunk. Szeretném leszögezni, hogy a kötelezettségvállásunk hosszú távra szól. A lehető leghosszabb ideig kell szerepet vállalnunk, amíg erre szükség van. Az Európai Unió továbbra is a válaszadás élvonalában áll, ameddig erre szükség van. És nem csak pénzügyi értelemben igaz ez, hanem azáltal is, hogy hangsúlyozzuk a nemzeti humanitárius jog, valamint a humanitárius elvek tiszteletben tartását, és előmozdítjuk a politikai megoldásokat. Ehhez azonban arra van szükségünk, hogy összefogjunk, együtt kell dolgoznunk, kollektív támogatást kell nyújtanunk, ugyanis a felelősség is közös. Éppen ezért a fellépésünk is közös kell legyen. Csak így, ilyen módon leszünk képesek arra, hogy valóban változtassunk a helyzeten. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr. Szeretném megköszönni a résztvevőknek, a hozzászólóknak, és remélem, hogy ez a konferencia valóban eh, valóban eh, hozzájárul a probléma megoldásához. Bejelenteni még a DEVE bizottság következő ülését, június 15-16-án kerül a sor, és az AFER bizottság június 14-én ülésezik Strasbourgban. Az ülést rekeztem.